Please take your seats. Good morning, everybody. Foglaljanak helyet, jó napot kívánok. Megkezdjük ismételten az ülésünket, folytatjuk a tegnapi ülésünket, és a high level csoport találkozója után az olaf kapcsolatban. A hatos napi rendi pont vár már bennünket. Tegnap előtt egy hét, tegnap egy, múlt hétfőn találkoztunk az Olaf fal kapcsolatban. Sikeresen lezettük ezt a témát. Elektronikusan kell erről szavazni, hogyha plusszal szavaznak, akkor a triológus eredményét így elfogadják, hogyha nem, akkor nem. Bát Stász kért szót. Igen, elnök asszony. Szeretnék egyfajta szavazatnyilatkozatot tenni. Én ott voltam önnel együtt a tárgyalásokon, és Alaja Szendellel együtt ezen a tárgyaláson, és a bizottság környezetéről beszélnék, kevésbé volt itt szó költségvetési ellenőrzésről. Azt szeretném elmondani, hogyha már tárgyalásról van szó a parlament, illetve a bizottság között, úgy, a tanács között, úgyhogy a bizottság is ott van, akkor a parlamentnek egységesen kell fellépnie. Hogy nincs egységesség, akkor az a szokás, hogy a parlamenti tárgyaló csapat time outot kér, és megpróbálja a problémát egymás között megoldani. Ez nem történt meg a szocialista, a szocialista frakció ön, mint a kont elnöke. Elkezdtek vitázni a jelentés tevővel szemben, és megmutatták azt, hogy nincs egység a parlamenten belül a tanácssal szemben. Ezt látta a tanács, látta a bizottság. Én ezt elfogadhatatlanak tartom. Szerintem a koordinátorülésen erről még beszélni, már csak azért is, mert két héttel ezelőtt történt, de azt hallottam, hogy tegnap este még egyszer megtörtént ez a parlament, a tanács, illetve a bizottság közötti tárgyaláson az új felügyelőbizottság megtegyelése kapcsán, az alapfal kapcsolatban. A szocialista frakció továbbra is megmutatta azt, hogy nem vagyunk egységesek, megmutatták ezt a tanácsal, a bizottsággal szemben. Meg kell értenünk azt, hogy ezzel magunknak ártunk, a parlamentnek ártunk ezzel nagy mértékben. Köszönöm szépen ezt a vitát. Nem szeretném most tovább folytatni, majd a koordinátori ülésen beszélünk erről, minden esetre jó lenne az, hogyha a parlament egységesnek mutatkozna, és hogyha azok, akik a parlamentben vesztettek a szavazáson, azok is követnék a többség véleményét. Mert különben nem tudunk eredményre jutni. De nem ez a témánk, de azért megadom a szót még Ayala kollégának. Nos, egyetértek ezzel. Jobb lenne, hogyha a koordinátorok beszélnék ezt meg. Kérdezni szeretnék valamit. A szavazás most a trialógusról szól, vagy a módosításról? Tehát nem a tegnapi trialógusról, hanem a rendelettel kapcsolatos trialógusról. Most a tárgyalás eredményéről szavazunk az, az olaf kapcsolatban, úgy, ahogy arról beszéltünk két héttel ezelőtt. Egyetértenek-e azzal, hogy szavazzunk-e? Hogyha igen, akkor név szerint fogunk szavazni, tessék. Wir haben 17, ab, äh, die Abstimmung ist geschlossen. Lezártam a szavazást, 17-en vettek részt a szavazáson, 17 szavazással ezt elfogadtuk. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a munkáját, és mindenkinek, aki ebben részt vett. Most rátérünk a következő napi pontunkra és ehhez üdvözlöm a Költségvetési Szabizottság tagjait, Artúi úrral legyet, aki az elnöke a Költségvetési Szabizottságnak, és most pedig a számövőszék külön jelentéséről fogunk beszélni, az Európai Külügyi Szolgálat épületeit tekintve. Üdvözlöm a számvevőszék illetékes tagját, Russzó urat, a jelentés készítője Csárnecki úr, és Makovály asszony is itt van körünkben, őt is üdvözlöm. Russzó úr, kérem mutassa be ezt a jelentést, tessék. Thank you, Madam Chair. On its creation in January 2000... Köszönöm. 2011. januárjában az Európai Külügyi Szolgálat átvette a felügyeletet az európai delegációk fölött az Európai Bizottságtól. Ekkor a rezidenciák és e, irodák e, állapota annak felelt meg, ahogy azzal az Európai Bizottság e, addig sáfárkodott. Mi úgy, gond, úgy találtuk, hogy a delegációk szükségleteit eh, munkakörülmények, eh, biztonság, eh, elhelyezkedés szempontjából általában a követelményeknek megfelelnek ezek a delegációk és rezidencia épületek. Ugyanakkor árérték arányban lehetne jobb is a helyzet. Először is az épületek mérete gyakran meghaladja a 2013-as 2013-ban meghatározott egyfőre eső irodai területet, amely 35 négyzetméter per fő kellene, hogy legyen. Ehhez képest 41 négyzetméter az egyfőre eső irodaterület, ami azt jelenti, hogy van hely, van, van, van mód a költségek csökkentésére, amennyiben a 41-ről 35 négyzetméterre csökkentik a tényleges területet. Úgy találtuk, hogy a külügyi szolgálat olyan épületek fölött is diszponál, amelyekre már nincsen szüksége. Körülbelül 20%-át az épületeknek eh, tulajdonolja a külügyi szolgálat, ezek egy része nem kihasznált. Például a tanzániai delegációvezető rezidenciája egy ilyen példa. Emellett a megosztott területeken a költségek áthárítása a társbérlőre vagy társhasználóra nem megfelelő. Van olyan, hogy európai intézményekkel vagy más tagállamokkal osztoznak meg az épületen. 45%-a a delegációknak így járt el, tehát valakivel megosztozott az épületen úgy találtuk, hogy nem konzekvens a díjképzés, tehát aki a beszedett bérleti díjak vagy társbérleti díjak vonatkozásában. Eh, a problémák gyökere részben visszavezethető arra a folyamatra, ahogy az épületet annak idején kiválasztották, illetve a, aztán az épületek nyomonkövetési gyakorlata sem mindig megfelelő. Van egy úgynevezett building file, amelyet a delegáció vásárlás vagy bérlés előtt a külügyi szolgálatnak visszaküld. Ez általában jó gyakorlat, maga az eljárás az jó gyakorlatot tükröz, ugyanakkor a gyakorlati megvalósításnál azonosítottunk problémákat. Például az épület, a building file-on belüli technikai vagy pénzügyi elemzés nem mutatja be, hogy valóban az a legköltséghatékonyabb megoldása, amit javasolnak a building file-ban. A az épület kiválasztása és beszerzése után folyamatosan monitorozzák az épület minőségét. Ez, ez például helyszíni látogatásokat is jelent, illetve az adatokat eltárolják az adatinformációs rendszerben. Ugyanakkor azt találtuk, hogy az ott tárolt adatok egy része nem teljes vagy nem megbízható. Mindez gátja annak, hogy a megfelelő változtatásokat megtervezzék. Emellett a külügyi szolgálat főhadiszállása nem rendelkezik az összes szükséges adattal, és ennek következtében nem tudja megtenni a javító intézkedéseket. A tervezési dokumentumok rövid távú célokat határoznak meg, már középtávra sem nagyon gondolnak. Gördülő középtávú tervek felelnének meg leginkább a legjobb gyakorlatnak. Ezeket a terveket ugyanis a váratlan politikai fejleményekhez lehetne igazítani menet közben a külügyi szolgálatnak hosszú távú célja az, hogy megvásárolja, megvásároljon további épületeket. 2015-ben négy évre 200 milliós hitelfelvétellel számol a külügyi szolgálat ingatlanvásárlásra. Ugyanakkor a külügyi szolgálatnak az ingatlan gazdálkodási gyakorlata nem jelentős, és nincsen gyakorlata arra, hogy megfelelően karbantartson épületeket, illetve eladja azokat, amelyekre már nincs szükség. Nyolc ajánlást fogalmaztunk meg. A célok, célokra is kiterjednek ezek az ajánlások. Szerintünk a célok között a célkitűzések között a rugalmasság is meg kell, hogy jelenjen, amely például magában foglalja a személyzeti számban bekövetkező változásokat, illetve az akadálymentesítés is egy új szempont kell, hogy legyen. Emellett azt szeretnénk, hogyha a társbérlőknek, társbérlőktől kért díjak megfelelnének a tényleges költségeknek. A külügyi szolgálat ezt a két ajánlásunkat elfogadta. Emellett azt is ajánljuk, hogy az épületkiválasztási eljárást javítsák ki oly módon, hogy a technikai és a pénzügyi elemzés megfelelőbb legyen, ezt is elfogadta a külügyi szolgálat. Szintén nyitottak voltak arra, hogy egy áramvonalasított building file-t készítsenek, illetve vezessenek be, mint gyakorlatot. A következő ajánlásunk az volt, hogy folyamatosan monitorozni kell, hogy a bérleti díjak megfelelnek-e a helyi piaci áraknak. Az ötödik ajánlásunk az volt, hogy a, az információs és épületkarbantartási rendszert javítani kell. Emellett a szakértelmet a központban is növelni kell, ezeket az ajánlásokat is elfogadta a külügyi szolgálat. A hetedik ajánlásunk az volt, hogy gördülő középtávú tervet kell kialakítani, amely 7 év alatt szabná meg, hogy milyen beszerzésekre van szükség, épületvásárlásokra, karbantartásra vagy eladásra. Részben megfogadta ezt a tanácsot is a külügyi szolgálat, ugyanakkor megjegyezték, hogy két-három éven túl nagyon nehéz tervezni. Végezetül azt is ajánlottuk, hogy olyan rendszereket vezessenek be, amelyek az épületgazdálkodást hatékonyá teszik például oly módon, hogy stratégiát alakítanak ki a tulajdonlásra vonatkozóan. Emellett mielőtt újat vesznek, vagy bérelnek, a korábbi épületet vagy el kell adni, vagy a bérletet fel kell számolni. Köszönjük. Köszönöm szépen, Russo úr, és köszönöm szépen ezt a jelentést is. Nagyon fontos ez a jelentés, és érdekes is, mert most először kerül el, elő egy olyan téma, amelyen nagyon nehéz bánnunk, azért, mert 160 delegáció van és ennyi épület is. Foglalkoztak az irodaterületekkel, illetve magával a rezidenciákkal is, és ezért jár ez olyan költségekkel, mert minden Brüsszelből érkező kollégát az EU költségén kell elszállásolni. Ez nagyon fontos a lakhatás kérdése. Az Európai Bizottság és a külügyszolgálat is kiemelték ezt. Az is fontos, hogy itt örököltek egy régi terhet, meg kell vizsgálnunk azt, hogy ezt a nagyon fontos területet hogyan tudjuk a legjobban kezelni. Most Makovej asszony kapja meg a szót, hogy bemutassa a munkadokumentumát. Köszönöm szépen, elnök asszony. El kell mondjam azt, hogy Csánecki úr, a jelentés készítője, és arra kért meg, hogy mondjam el véleményét. Ezzel kapcsolatban a jelentés készítője üdvözli azt, hogy az unió delegációra több elkülönítést szánnak, és 17 ilyen egyetetési megállapodás jött létre. Az Európai Külügyi Szolgálat továbbra is folytatja ezt a gyakorlatot, és megpróbálják tovább folytatni ezt az együtt lakási társbérletet a tagállamokkal. A jelentéstevő elmondta azt, hogy nem elegendőek az információk a delegációs épületek, illetve a rezidenciák kezelése szempontjából, és a külügyi szolgálatot arra szólítja fel, hogy a nyomonkövetést, ellenőrzést erősítse az épületpolitikai logikának megfelelően. Az információs rendszer tovább kell fejleszteni annak érdekében, hogy biztosítani lehessen azt, hogy megfelelően áttekintést kapjunk a költségekről. A külügyi szolgálatot először is arra kérjük, hogy rendszeresen e, nyomos, nyomon kövessék az Európai Delegációnak adatait, másrésztről nyomon kövessék az összes költséget, ami az épületekhez kötődik, és hozzanak létre egy olyan politikát, amelyel megfelelően tudják követni ezeket a költségeket. Azt is meg kell jegyeznünk, hogy az Európai Külügyi Szolgálatnak figyelembe kell vennie az épületpolitikában meghatározott plafonokat, amikor épületeket bérelnek. Ugyanakkor a jelentéskészítő kitér arra, hogy jogi, technikai szakértelmet ki kell fejleszteni a külügyi szolgálatnál, egy közép távú stratégiát kell kialakítaniuk a befektetési prioritásokat illetően, illetve a vásárlás lehetőségét fenntartva, illetve azt figyelembe venve, hogy együtt használnak a területeket a tagállamokkal. Köszönöm szépen! vielen Dank. Ich schaue jetzt mal den... Köszönöm szépen. Most a Költségvetési Szakbizottság elnökére tekintek, hogy kíván-e szólni. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Azért vagyok itt ma reggel, hogy kiemeljem, hogy az a Költségvetés Ellenőrző Bizottság és a Költségvetési Szakbizottság mely pontokon kell, hogy szorosan együttműködjék. Nagyon érdekes ez a jelentés, a szemvevőszék jelentése. Fejet hajtok a szemvevőszék előtt, ezen elemzést illetően, illetve az ajánlásokat illetően, amelyeket megfogalmaz, hasonlóképpen a jelentéstevő előtt is, aki az imént emlékeztetett a jelentés következtetéseire. pedig a külügyi szolgálatot illeti, Költségvetési beli kollégáimmal együtt, melynek ön is tagja elnök asszony, rendszeresen foglalkozunk az ingatlan vásárlási dossziékkal Tokióban, Pekingben, vagy akár Afrika szarva területén vásárol az unió ingatlanokat. És kérdés az, hogy nem kellene elgondolkodni az Európai Unió külügyi szolgálata jelenléte vonatkozásában az EU-n kívül természetesen, és a tagállamok külföldi képviseletei tárgyában, hogy esetleg össze lehetne vonni egyes ingatlan forrásokat, vagy ingatlan vagyont, hogy így módon a tagállamok esetleg közös szolgálatokat szervezhetnének meg az EU-n kívül. Szerintem itt jelentős megtakarítási lehetőség rejlik, felhívhatjuk a tagállamokat arra, hogy foglalkozzanak ezzel az eséllyel. Ez természetesen kívül van a mi hatáskörünkön, de azt hiszem, hogy ez pont egy olyan aggodalom, amelyet a polgárok magukénak mondanak, hogy hogyan lehet optimalizálni a külügyi szolgálat, illetve a tagállamok külszolgálatai területeit, ingatlanjait az Európai Unió térségén kívül. Mi költségvetési szakbizottságként időnként ajánlásokat fogalmazunk meg, egyrésztről az Európai Unió, a tanács, a bizottság, valamint a tagállamok irányában. Azt hiszem tehát, hogy itt jelentős megtakarítási lehetőség rejlik. Elnök, igen, teljes mértékben egyetértem, egyetértek az ön véleményével, és azt is el kell mondani, hogy a külügyi szolgálatot illetően a tagállamok némileg elveszítették azt az ambíciót, hogy szinergiákra törekedjenek. Tudom, hogy ez egy állandó küzdelem, de hogyha jól használjuk a külügyi szolgálatot, akkor többet elérhetünk az adófizetők szempontjából is remélhetőleg a politikusok, akik a külpolitikával foglalkoznak, több bátorságról tesznek majd a jövőben tanúbizonyságot ezen a területen, mint jelenleg. Árti úr, az a kérdés, hogy milyenféle, milyen kezdeményezéseket indíthatnánk, talán néhány országot példaként kiragadva, hogy megvizsgáljuk, hogy az ingatlanok, amelyek a tagállamok birtokában vannak diplomáciai szolgálatuk céljaira, illetve az Európai Külügyi Szolgálat birtokában lévő ingatlanok tárgyában, hogy megnézzük, milyen valódi megtakarítási lehetőségek rejlenek mindenben. Állandóan a jobb koordinációra szólunk az EU-n belül, hogy teljes hatékonysággal működjünk, Hát ez egy olyan területnek tűnik számomra, ahol a tagállamokat felszólíthatnánk arra, hogy így járjanak el, és foglalkozzanak a polgárok javaslataival, akik nyomást gyakorolnak a tagállamokra ebben az ügyben. Ennek azt hiszem, hogy a leghatékonyabb eszköz az, hogyha a nemzeti parlamenti képviselőink gyakorolnak nyomást ezen a területen, talán az az egyetlen eszköz, amely valódi eredményeket hozott ideig. Nem szabad azt sem szem elől veszítenünk, hogy itt európai szinten mit tudunk tenni, és ez ennek a jelentésnek a tartalma, ami valóban nagyon érdekfeszítő. Több kolléga jelentkezett szólás, az Tehovszki kolléga elsőként. Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěl říct několik, několik věcí. Za prvé, uh, už v... Köszönöm. A, először is, ami a mentesítést illeti, a külügyi szolgálat tárgyában a menedzsmenttel kapcsolatosan volt némi nehézség, erre már felhívtuk a figyelmet. Nincs például megfelelő tervezés, és nincs hosszú távú elképzelés a problémák megoldását illetően, nincs igazi stratégia, amely megmutatná, hogy a külügyi szolgálat tudja, hogy mit is kíván tenni hosszú távon. Mindez megjelenik az ingatlan politikában is, ott sincs hosszú távú stratégia. Ezek az épületek gyakran rövid távon kerülnek lehet, és hosszú távon nem tudjuk, hogy mit kezdjünk velük, nincsen tehát megfelelő ingatlan kezelési terv hosszú távon. A külügyi szolgálat, diplomáciai szolgálata akkor működhetnek, hogyan működhetnének, hogyha az ingatlan menedzsment nem működik megfelelően. Hogyha például Ugye nincs nincs megfelelő együttműködés az ügynökség, annak szolgálatai, valamint más ügynökségek küldöttségei között. És nagyon gyakran fordul elő az is, hogy amikor a külügyi szolgálatnak rövid távon szüksége van egy épületre, akkor ennek a kezelését sem biztosítják megfelelően. Mindenféleképpen foglalkozni kellene ezen épületek rossz kezelésével egy jelentésben, néhány példát kiragadva, hogy megmutassuk, miért nem működik jól a külügyi szolgálaton belül ezen épületek kezelése. Nézzük meg tehát, hogy hogyan működnek ezek a szolgálatok, vannak olyan missziók, mint például Mongóliában és más területeken, ahol nem megfelelő a helyzet, például a Haiti misszió esetében, nem tudom, hogy ez prioritást jelente. Itt a fejlesztési segély kérdés is felmerül, mindenképpen észszerűsíteni kellene ezeket a missziókat, megnézni, hogy hol vannak a prioritásaink, és Mogherini szerint fel kellene hívni arra, hogy próbáljon meg foglalkozni ezzel a kérdéskörrel. Ezek a javaslataim. Igen, is mit, bitte. Mit, kolléga? Ja, danke. Also, ich glaub, tisza... Köszönöm. Azt hiszem, hogy egy kicsit differenciáltabban kell tekinteni ezt az ügyet. Ez egy hatalmas csomag, amelyet a külügyi szolgálat átvett az a véleményem, hogy öt év alatt némi feladatot fel tudunk ezek közül dolgozni, és tisztaságot, világosságot teremteni. Nem kell a rendszereket újonnan kitalálni, a bevált rendszereket is átvehetjük. Ami a jelentében engem, ami némileg meglepett, a delegáció vezetők csak 84%-ban válaszoltak, hát ez szerintem hallatlan. Hogyha egy delegáció vezetőtől felvilágosítást kérünk ezen helyzetet illetően, akkor szerintem az lenne a minimum, hogy legalább egy választ adjon a kérdésünkre. Aztán itt a szúrópróbát illetően a 30 épületet illetően, hát ugye felmerül bennem a kérdés, hogy a többi épületel mi a helyzet, hiszen a szúrópróba már magában a fogalomban rejlik, hogy ez csak néhány épületet érint. Azt hiszem, hogy azt kellene átgondolni, hogy még további épületeket is meg kellene vizsgálnunk, meg kell nézni, hogy mi a helyzet más delegációk, ezt ugyanis nem tudjuk. Csak a 30 átvizsgált épület kapcsán tudunk következtetéseket megfogalmazni a többit illetően. Kicsit csodálkoztam a vizsgálati látogatásokat illetően, ezen négy esetben nem tudom, hogy ki választotta ki pontosan ezeket az ingatlanokat, ez is szúrópróbaszerűen történt, vagy miféle kritériumok mentén választották ki az adott ingatlanokat. Ez ugyanis nagyon fontos azon betekintést illetően, amit nyerhetünk költségvetés ellenőrzés és szakbizottságként. Én helyesnek tartom, hogy az átlagos négyzetmétert kiszámoljuk személyzeti létszámra vetítve. Ami meglepett engem, hogy nem azokban az e- országokban, ahol alacsony a négyzetméter, hanem ahol drágák az ingatlanok, mint például Svájcban, New Yorkban és a többi. Ott például 100 négyzetméter van 35-höz képest, tehát már is háromszorosa az egyfőre jutó négyzetméter, hát azt hiszem, hogy ezen esetekben igencsak cselekvésre lenne szükség. Az a véleményem, hogy nem mondhatjuk folyamatosan, ugye itt vannak módszereink, van forrásunk, hogy új rendszereket teremtsünk, és van létszámunk, megfelelő számú munkatársunk. De ugye ez egy nagyon technológiák által átszövött világ, vannak számítógépek, és a többi sok mindent úgy is le lehet bonyolítani. Ö, Éppen ezért a meglévő létszám mellett végre lehet hajtani ezeket a feladatokat, és megfelelően lehet igazgatni, kezelni ezeket az ingatlanokat a jelenlegi munkatársak, munkatárs szám mellett is. Hát meglátjuk, hogy öt év alatt hogyan tudunk előrelépni. valaki nem kap forrásokat és munkatársakat, mindenféleképpen mindenkinek a megfelelő eszközöket kell a kezébe adni, és azokat konzekvensen alkalmazni. Ugye itt a piaci fejleményeket kell figyelni, az áralakulásokat, és hogyha ezt nem tesszük meg, akkor kérdés az, hogy nem lövünk-e túl a célon, úgymond nem téveztünk egy célt. Még lenne néhány gondolatom, de minden esetre köszönöm a szót. Next off the list, the colleague Ali, bitte. Thank you, Madam Chair. Mr. Ali úr eh, következik. Eh, köszönöm szépen. Először is szeretném elmondani azt, hogy mennyire nagyra tartom azt, hogy végrehajtottak a számvészetnél egy ilyen elfogó tanulmányt, az Európai Külügyi Szolgálat épület kezelésével kapcsolatban 2014-ben. Nagyon fontos az épületek kezelése, mert ez kötődik 165 millió euró elköltéséhez az Európai Unió költségvetéséből, másrésztről viszont ezek az épületek munka területet kínálnak az ott dolgozóknak, és ezek adják az első benyomást az Európai Unióról az ott élőknek. Szeretnék Csárnecki úrnak is gratulálni a munka dokumentumához. Nagyon jól bemutatja azt, hogy mik a legfontosabb elemei ennek a jelen, külön jelentésnek, és számos ajánlást is megfogalmaz a mentesítési eljáráshoz majd. Nagyon fontos az ellenőrzés, illetve a mentesítés minősége, figyelembe véve az épületek megvételét, hangsúlyozni kell, hogy növelni kell a hozzáadott értéket, ehhez azt kell, hogy hosszú távú tervezés legyen, és el kell kezdeni gondolkodni ott 5-10 éves távlatokban. Jelenleg csak két évre terveznek. Ezen kívül szükség van arra, hogy jól felbecsüljük azt, hogy jobb-e megvásárolni az épületeket a hozzáadott szempontjából, és figyelembe kell venni azt is, hogy milyen esetlegesen gyenge-e az ingatlan piac az adott országban. Van még két kérdésem a bizottsághoz, illetve a külszolgálat képviselőjéhez. Mi volt az oka annak, hogy a delegációk 85%-a válaszolt erre a kutatásra, és mi alapján választották ki azt a delegációt, amely, amelyet a helyszínen is megvizsgáltak? Köszönöm. Kollégi De Jong. De Jong kolléga következik. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani az Európai Számvevőszéknek ezért a külön jelentéséért. Nagyon kiterjedt volt, nagyon jól bemutatta egy olyan területet, amelyet mi magunk nem igazán tudunk behatóan tanulmányozni. Csárnecki úrnak is köszönöm a munkadokumentumot. Úgy vélem, hogy általánosságban a tagállamokat meg lehet arról győzni, hogy lássák a szinergiákat, a, a, lássák azt, hogy a delegációkat, ö, tagállami nagykövetségek társbérletének van értelme. Igaz az is, hogy ez főként a nemzeti parlamentekben lefolytatandó vita, hogyha megnézem például az én saját nemzeti parlamentemet, akkor azt a kérdést tennék fel először, hogy mennyire hatékony az Európai Unió, mennyire hatékony az Európai Külügyi Szolgálat. Tehát, hogyha szeretnénk kapcsolatot létrehozni a tagállamokkal, akkor nagyon fontos az, hogy megmutassuk azt, hogy kitűnő hosszútávú tervezésünk van, ahogy ezt már az előttem szóló is elmondta, egy olyan rendszer, amely már létezik számos tagállamban, az Egyesült Királyság, ban is létezik. Ez nagyon komoly, nagyon szigorú tervezésük van. De ha megkérdezünk egy tagállamot, hogy adja fel a nemzeti tervezési rendszerét, és ezt építse be az európai rendszerbe, akkor léteznie kell egy európai tervezési rendszernek. Tehát az egyik kötődik a másikhoz. Van még egy specifikus kérdésem, amely a delegációkhoz kötődik Genfben, illetve New Yorkban. Azt láthatjuk, hogy a négyzetméterek sokkal drág, na, nagyobb, nagyobbak, 100 négyzetméter munkatársanként, amely azért jó nagy különbség a 35 négyzetméterhez képest máshol. A, a külügyi szolgáltatás is elmondta, hogy vannak tárgyaló területeik és kíváncsi vagyok a számvevőszék véleményére, hogy eh, el tudják -e ezt magyarázni. Például Genfben volt egy tanácsi delegáció, még a Lisszaboni eh, szerződés előtt, illetve a kuliszokat létrejötte előtt. Volt egy bizottsági delegáció is, ezek egymás mellett voltak, a kettő aztán egyesült, nem maradt ugyanakkor a terület sem, és ezért lehet az, hogy ilyen miért mm, mm, növekedett ez a szám, és ez talán nem érthető az állampolgárok számára. Tehát egyetérte a külügyi szolgálatnak az a magyarázatával a számvevőszék, hogy a tárgyaló termek miatt növekedett ilyen arányban a négyzetméter arány. Kíváncsi vagyok arra, hogy Csánecki úr be tud-e még vonni a jelentésébe ajánlásokat a delegációkkal kapcsolatban. A számvevők szemőszék jelentéséből is kitűnt ez, hogy tervezésre van szükség. Sok a különbség a gyakorlat, illetve az elmélet között, például a a fellépést illetően, és különösképpen Genfre gondolok. Ayala kollega? Sí, gracias, presidenta. Sí, y eh, yo desde luego... Alapvetően egyetértek azzal a gondolattal, hogy hogy egyfajta meggyőzéses stratégiával meggyőzzük a tagállamokat arról, hogy sajátjukként fogadják el az EU külképviseletét. A Spanyolország számára nem csak gazdasági okokból lenne jó, amire már itt történt utalás, hanem egyéb okokból is. Fontos tehát, hogy az európai polgároknak akkor is legyen valami fajta képviselete, ha az útlevél szerinti hazájugországuk nincsen, nem rendelkezik nagykövetséggel az adott területen, nincsenek diplomáciai képviseletei abban a fővárosban vagy országban. Tehát egyfajta összehasonlító stratégiával tényleg össze lehetne együtt lehetne működni a tagállamokkal, és orvosolhatóak lennének például ezek az irodaméret problémák, egyfajta ajánlást lehetne megfogalmazni, amelyek révén egyértelműbbé válhatnak a dolgok. Tehát egy ilyen összehasonlító tanulmány nekünk is lehetővé tenné azt, hogy megmondjuk, vagy kimondjuk azt, hogy észszerű dolog megosztani ezeket az ingatlanokat. Örülök tehát ennek a jelentésnek, és valóban szükség van az átláthatóságra az ingatlan gazdálkodásban, és az sem baj, hogyha egyfajta racionalizálás követi ezt, például a iroda méret racionalizálása, illetve annak felhasználásának racionalizálása, annak is örülök, hogy környezetvédelmi megfontolások is napirendre kerültek, e, illetve figyelembe veszik azt, e, hogy milyen hatással vannak ezek az épületek a környezetükre, ehhez kapcsolódnak egyébként biztonsági e, kérdések is. Én magam is láttam olyan delegációs épületet, amelyek például Észak-Afrikában nem voltak igazán megfelelőek, tehát operatív szempontból hagytak kívánni valót maguk után ezek, a, ezek az épületek, nem feleltek meg a kívánalmaknak, nem feleltek meg azoknak a követelményeknek, amelyeknek egy EU képviseletnek meg kell felelnie. Örülök annak, hogy Csárnecki úr felkarolta azokat az ajánlásokat, amelyeket egyes nagykövetek megfogalmaztak. Vannak olyan felvetések is, amelyek nem annyira biztonsági jellegűek, vannak például turisztikai jellegű felvetések is. Mindezek, mindezek egyébként kihatással vannak a külképviseleteink, illetve a személyzetük biztonságára is. Köszönöm. Én is szeretnék hozzászólni, és lenne kérdésem a számvevőszékhez, illetve a külügyi szolgálathoz is. A számvevőszéktől, a számvevőszéknek azt mondanám, hogy nagyon jó, pontos munkát végeztek, de hiányzik egy adat, amivel valószínűleg rendelkeznek, de ezt nem tüntették fel, ez pedig az iroda mértéke, tehát 35 négyzetméter helyett 41 négyzetméter, ez nagy különbség. Ez azt jelenti, hogy ...77 ezet adnak ki tehát, ö, irodánként, nem tudom, hogy jól számoltam-e. Ezt ezen kívül foglalkoztak magukkal a lakásokkal, ezek kezelésével a delegációk esetében, és hogyha nem, akkor miért nem, és itt még reménykedhetünk-e valamilyen információban, hogyha azt látjuk, hogy mennyi munkatársat küldünk ki a harmadik országokba, és mennyire sokba kerülnek ezek a lakások, és még ezeket őrizni is kell. Tehát nem tudom, hogy az hogy megfelelő módon keresgélnek-e hogyha hogyha például meglátjuk a delegáció bizonyos munkatársai mondjuk 200 négyzetméteres lakásban laknak, az már eléggé tágas szerintem. A jelentésben az áll, hogy a külügyi szolgálat 20%-ának épületeit nem használják ki, szerintem ezeket az lehet kicsit árnyalni, persze vannak magyarázatok mindenre, de mégis úgy láttam, hogy a problémát magát nem oldják meg. A kérdésem az az, hogy mit fognak tenni a 20%-kal, amit nem használnak fel. Ezeket már nagyon régóta nem használják, ezeket az épületeket. Valószínűleg senkit nem érdekelt ez, hogy mit lehetne ezzel tenni. Ez volt az én benyomásom, és innen jön a következő kérdés is, hogyha persze az irodák nagy csak a presztízshez is, és amikor Brüsszelbe jöttem, akkor szívesen mentem irodákba, mert tudtam, hogy mennyire fontos a, a, az ablak itt, és persze minden nagyobb, annál jobb. Tehát a kérdésem az, hogyan lehet megoldani az irodák nagyságának problémáját. A harmadik kérdésem, érdekes az, hogy vannak szinergiák a tagállamokkal, és jó lenne, ha elmondanák azt, hogy ezekkel a szinergiákkal hogyan bánnak a tagállamok, hogyan, folytat, hogyan kívánják ezt folytatni. Devita úrnak is gratulálunk az új posztjához, és sajnáljuk, hogy egy ilyen nehéz témával kell kezdenie, de mindenképpen reménykedünk az ő válaszában. Tessék! Thank you very much, Herman, and um, honorable colleagues. Köszönöm, elnök asszony, nagyon nagy feladat ez, nagyon nehéz feladat. A jelentést üdvözölte a külügyi szolgálat, és ahogy elhangzott, majdnem minden ajánlást el is fogadtunk. Igazándiból itt most inkább a, a, az elhangzottakra reagálnék. A társbérlet az egy olyan kérdés, amely fontos, és amikor a külügyminiszterekkel találkoztunk, illetve a külügyminisztériumokat megkérdeztük, akkor pozitívan viszonyultak hozzá. Ugyanakkor a tagállami, tagállamoknak mások a szabályaik, a prioritásaik, a hozzáállásuk az együtt bérléshez, és nyilvánvalóan rövid távú megoldásként ez nem jöhet szóba. Más szervezetekkel is szoktunk együtt bérelni ingatlanokat, például az ECO-val, illetve az Európai Beruházási Bankkal, és mi magunk is rendkívül rugalmasan állunk az együttbérlés kérdéséhez. Kreatívan kell tehát megközelíteni ezt a témát, és ez a prioritásaink között szerepel is. Több megjegyzésben hangzott el, hogy hosszabb távú tervezésre lenne szükség. Egy ideális világban persze ez így van, a valóságban azonban Középtávúnál hosszabb tervezés nem igen lehetséges, sokokból kifolyólag. Először is egy sor tagállamban kiszámíthatatlan a helyzet, ami a terveket befolyásolja, e, és a prioritások is e, változnak. E, valóban egyes delegációkban el vannak helyezve bizottsági képviselők is, és a prioritás változások kapcsán előfordulhat akár 8-10 fős átcsoportosítás is egyik delegációról a másikra, mindezeket figyelembe kell venni. Az információs technikával, technológiával kapcsolatos ajánlásokat komolyan veszük van egy, lesz egy új IT eszközünk, amely az év végére készen is lesz. Sok mindent meg lehet csinálni egy új IT eszközzel, ugyanakkor eh, például egy vezeték szivárgás IT eszközzel nem lehet megszerelni, tehát továbbra is szükség lesz egyéb jellegű karbantartásra is, és odafigyelünk azokra az ajánlásokra is, amelyek a building file-al kapcsolatosak, az épülettere vonatkozó dossziéval, épületbeszerzési dossziéval kapcsolatosak, illetve hát már megvizsgáljuk azt, hogy hogyan lehet a céljainkat jobban megvalósítani. Voltak egyéb megjegyzések is, például a New Yorki és Genfi képviseletre vonatkozóan. Nagyon sok tárgyalótermei vannak ezeknek a ezeknek a, az épületeknek, amelyeket egyébként a tagállamok is használják koordinálásra, koordinációra. Tehát New Yorkban is és Genfben is a tárgyaló termeket, és ez tény, használják a tagállamok is Ráadásul e, itt e, ugye a saját e, diplomatáink is használják ezeket, tehát egy ilyen vegyes felhasználás történik. Ami pedig a négyzetmétereket illeti, 2013-ban határozták meg a célkitűzést, és ez valóban egy célkitűzés, és valójában már is 41-ről 39-re csökkent az egyfőre eső négyzetméter, iroda négyzetméter, ami mindenképpen egy előrelépés Egyre zsúfoltabbá válnak az épületek, itt Brüsszelben is, ez nyilván máshol is úgy van, de nyilvánvalóan nem rendelkezem minden információval. Uh, yes, uh, I was also uh, noting the, the comments on... Aztán voltak megjegyzések eh, a ki nem használt irodákra vonatkozóan is. Megint csak eseti felülvizsgálatra van szükség. Eh, Örök is tudhatják, hogy volt olyan rezidencia, amit biztonsági okból ürítettünk ki, és eh, ugyanebből az okból kifolyólag nehéz eladni vagy bérbeadni nyilván ezt az általános feljegyzést is, majd tovább, hogy megszólalást is eh, továbbítom majd a kollégáknak. Ez eh, elsősorban a tulajdonunkban levő nem használt eh, ingatlanokra vonatkozik. Ami a 20%-os számot illeti, ez ez azt jelenti, hogy ennyi van a tulajdonunkban, a delegációs irodákból. Ez nem azt jelenti, hogy ennyit nem használunk. A delegációs prioritásokat megint csak felül kell vizsgálni, együtt a tagállamokkal és a bizottsággal. Adott esetben fejleszteni kell -e egyes delegációkat, vagy visszafogni más delegációkat. Ez megint nem csak rajtunk múlik, ez, ez egy folyamatban lévő dolog, és a prioritásokon, valamint a nemzetközi kapcsolatokon is múlik nyilván a lehető legjobban akarjuk felhasználni azokat a, az erőforrásokat, amelyek rendelkezésünkre vannak bocsátva, ezek adófizetői pénzek. E, nekem az új e, munkámban e, az infrastruktúra, az épületek a feladatom, és remélem, hogy a, amikor majd legközelebb jövök, akkor beszámolhatok eredményekről. Köszönöm. Also, danke. Köszönöm szépen a tájékoztatást. Csak majd visszatérünk még erre, mert volt néhány dolog, amire nem kaptunk választ. Ugye az a kérdés, hogy miért csupán 84%-ban válaszoltak a delegáció vezetők a számvevőszék Többen úgy gondolták, hogy ez nem szükséges. Én 100%-ot vártam volna, tehát hogy mindenki válaszoljon, hiszen itt EU-s tisztviselőkről van szó. És itt, uh, itt uh, a parlament megbízásából is dolgoznak ezek az emberek. Nem értettem azt sem, hogy mi lesz a következő lépés. Ugye itt az új uh, hivatalról van szó, és az új seprő jól seper, mondja a közmondás. Ez a számos uh, rossz állapot, amiről most itt barátságosan eszmét cseréltünk, ezeket ugye meg kellene szüntetni. Az év vége felé lesz egy új IT rendszer, amiről még mindig nem tudjuk, hogy teljesítél majd azt, amit teljesítenie kell, hiszen vannak olyan IT rendszerek, amik nem teljesítik, amit teljesíteniük kell. Kérdés, hogy javul-e a rend, helyzet, változik-e az új IT rendszerrel, és milyen következő lépésekre kerül majd sor, hogy a jelentésben szereplő felismeréseket majd tettekre is váltsák. Még egyszer, hogy a szót, tessék. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. A számítógépes eszközöket rendszert majd helyettesítik azért, hogy valóban nyomon tudjuk követni a helyzetet, már van egy eszköz, amit frissítettek a készlet a szempontjából, de lesz egy újabb is. Mindenképpen működőképessé kell ezt tenni. Az az ajánlás, amit kaptunk, az az, hogy nyomon kell követnünk kritikus helyzetet, ezt rámutatott a számövőszék is, számos delegáció esetében, és ezeket prioritásként kell kezelni. A, vá- a reagálási ráta a számvevőszék irányába a delegációk részéről, ebben egyetettek ez a külügyi szolgálatnak a felelőssége, nem lett volna szabad az, hogy ez történjen százszerzalékosnak kellett volna ennek lennie, hiszen egy másik intézmény kérte ezt, ennek is prioritásnak kell lennie. Ez menedzsmenti felelősség a delegációk esetében, akár csak az épületek fenntartása. Vannak kísérleti projektjeink, hogy decentralizáljuk a delegációkat, segítsünk nekik adminisztratív szempontból, hogy támogatást kaphassanak az adminisztratív kérdések esetében, például a bérlettel kapcsolatban. Ezen kívül felülvizsgáljuk majd, és megmutatjuk ezt majd a delegációk vezetőivel, amikor megtartjuk szeptemberben az éves találkozónkat. az ajánlások, amelyeket már megvalósítunk, és amelyek esetében javulást kívánunk elérni, azok benne vannak a jelentésben is. Mindenképpen jobban nyomon kívánjuk követni a helyzetet, és sokkal inkább proaktívabban kívánunk fellépni, főként a tagállamokkal együtt, más szervezetekkel együtt, a társbérlés esetében erre nagyobb szükség van, hiszen ez az igazán előrevezető út. Beszéltünk a négyzetméterekről, itt figyelembe kell venni az épületek életciklusát is. Ez is része a középtávú, hosszú távú tervezésnek, amelyet szeretnénk majd megvalósítani. Sur, euh, ami azon delegációkat illeti, akik nem válaszoltak a kérdésekre, talán a szemvevőszék rendelkezésünkre tudná bocsájtani azon delegációk listáját, akik nem válaszoltak, és ezen delegációknál fellépni annak érdekében, hogy igenis válaszoljanak, és hogy megtudjuk, miért is nem válaszoltak. Ez jó módszernek tűnik számomra, és elnök asszony elmondotta, hogy a nemzeti parlamenteket is be kellene vonnunk. Egy, egy javaslattal szeretnék élni. Azt hiszem, hogy szeptemberben lesz egy parlamentközi hét. Ott részt vehetnének a nemzeti parlamentek képviselői, és 2014 óta az Európai Parlament szervezi ezeket a formális találkozókat, gyakran csalódást keltőek ezek. Talán a napirendre ezt a különleges témát is feljegyezhetnénk, és már most értesíthetnénk kollégáinkat, akik például a Költségvetési Szakbizottságban vagy pénzügyi szakbizottságokban dolgoznak ezen nemzeti parlamentekben, hogy ők is foglalkozzanak ezzel a problémával, tehát az ingatlan vagyon jobb kihasználása az EU külügyi képviseleteinél. És ezen parlamentközi hét során akkor ezen, napirend, ezen kérdést is a napirendre lehetne helyezni, így le lehetne vonni megfelelő következtetéseket, és azokat át lehetne küldeni az állam és kormányfőknek, annak érdekében nyomást gyakoroljanak, és hogy végre megmozduljon ez az egész dolog. Elnök, ez remek elképzelés. Azt hiszem, hogy egy közös tanulmányal kell előkészíteni ezt a hetet, az AFET, a KONT és a BUDS szakbizottságok részvételével, és meglátjuk majd, hogy mely tagállamnak van adott országban képviselete, és mely EU-s képviselet van egy adott államban, és így világosan meg lehetne vizsgálni, hogy milyen megtakarításokat lehetne együtt elérni, hogyha a külügyi szolgálatból mindenki profitálhatna. A külügyi szolgált részéről az úr kap szót. Köszönöm, elnök asszony, elnök úr. A számvevőszék tehát rendelkezésükre bocsájtotta azon delegációk is, tehát akik nem válaszoltak a kérdésünkre, az információ kérésünkre. És azt is szeretném elmondani, hogy van egy táblázatunk, amely szerepelteti azon országokat, ahol vannak EU-s delegációk, tehát vannak adataink, és ezeket át tudjuk önöknek küldeni. Köszönöm. Hát akkor ez tökéletes, mondja az elnök, várjuk ezt a listát, remek. A szemvevőszék részéről Russzó úr kommentálja -e a az elhangzottakat. Köszönöm, elnök asszony. Először is a Költségvetési Szakbizottság elnöke kérdésére válaszolok. Én is örülök a javaslatának. Ezt teljes mértékben támogatjuk. Ez egy remek javaslat, hogy vitázunk erről a témáról nagyon is hasznos számunkra, ez reakciókat kelt a lehető legmagasabb szinten, politikai szinten, és ez fontos. Ami azon delegációk listáját illeti, akik nem válaszoltak a kérdésre, hát ezt mindenféleképpen kezelni fogjuk, ezzel foglalkozni fogunk, és átadjuk majd önöknek az összes olyan adatot, amivel rendelkezünk. A fő ö, partnerünk az Európai Parlament. Ami pedig az elnök úr felhívását, meghívását illeti, hogy erősítsük az együttműködést a tagállamok, illetve az EU között, és együtt kezeljük a delegációk, a nagykövetségeket, a tagállami nagykövetségeket, illetve az EU-s képviseleteket, illetve ezek ingatlanjait különös módon, hát ezzel százszerzelékben egyetértek. Talán egy apró megjegyzés a külön jelentésre utalva, Mindenki egyetért azzal, hogy a társ bérlet úgymond a az ingatlanok közös használata az EU, illetve a tagállami képviseletek részéről jó dolog, mert ez egy költséghatékony módszer. Ugyanakkor vannak még problémák a végrehajtás területén, az EU részéről, illetve a külügyi szolgálat részéről valamit nyilvánvalóan tenni kell, hogy javítsunk ezen a helyzeten, és azt hiszem, hogy a külügyi szolgálat top managementje tudomásul vette ezt a problémát. Aztán, hogy Gressler asszonynak válaszoljak a specifikus kérdéseket illetően, foglalkoztunk ezekkel a 16-os lábjegyzetben szerepel a teljes költség az ingatlanok bérlését illetően a delegációk részéről, és a négyzetméter, az egyfőre jutó négyzetméter a jelentés készítése idején. Úgy tűnik, hogy azóta a helyzet némileg javult. És itt szerepel egy számadat, amit hattal meg lehet szorozni, hogy láthassuk a költségkülönbséget a 35 négyzetméter között, amely az ideális átlag lenne, ezt kellene követni a külügyi szolgált szabályai szerint, illetve a valóság között, amely 41 négyzetméter volt. Ami a hosszú távú kezelést illeti, a jelentésben az szerepel, hogy a külügyi szolgálat politikája abba az irányba mutat, hogy az ilyenfajta dosszié közvetlen kezelését megszünteti. Ez nagyon sok forrást igényel, ugyanis pénzügyi és emberi erőforrást és szakértelmet is az ingatlan piacot illetően. Most még kicsit hiányzik az ilyenfajta szakértelem, és az új politika inkább az lenne, hogy a külügyi szolgált megtéríti a kiküldött munkatársak költségeit, akik saját maguk kell, hogy lakást keressenek magunk, maguknak. És ami a többi kérdést illeti, itt nyilván szorít az idő, de nagyon röviden összefoglalom a fő pontokat, amelyek itt elhangzottak. Először is a tervezést illetően, nyilván hogy ez egy kényes, érzékeny pontja ennek a jelentésnek. Itt is döntést kell hozni. A szemvevőszék kitart a véleménye mellett, mely szerint a közép- és hosszú távú tervezés mindenképpen a bevált gyakorlat, amit követni kell. Így lehet optimális módon kezelni az adminisztráció valamennyi ágazatát belértve ezt is, és így lehet megtakarításokat elérni. Ugyanakkor a jelentésben is elismerjük, hogy a külügyi ágazat által kezelt szektor speciális, mert itt vannak olyan politikai problémák, amelyek nem mindig előre láthatóak. Nem lehet egyes tényezőket teljes mértékben előre látni, vagy tervezni, ugyanakkor mindenképpen tervezésre van szükség. Sajnálatos módon ez ugye főleg a kockázatos országokat érinti, de az EU-n belüli országok esetében is utóbbi időben sajnálatos módon ez már egy probléma, mégpedig a biztonság problémájára utalok. A szektor egész kezelésére kihat ez a tervezést illetően. Hát ami pedig a példákat illeti, ezeket nem véletlenszerűen választottuk ki, itt a megfőszabályokat követtük, amelyek egyetemesen, egyetemlegesen elfogadottak az auditok során. Itt tehát statisztikai példákról van szó. A Building Files dossziék közül választottuk ezeket ki. Egy MUSZ rendszert követve, figyelembe véve a humán erőforrásokat, a különféle egyéb tényezőket, és itt egy kérdőjévet is kiküldtünk a delegációknak, az összes delegációnak, hogy teljes képet kapjunk a helyzetről, még akkor is, hogyha nem minden delegáció vezető válaszolt erre a kérdésünkre, kérdőjévünkre, és helyszíni látogatásokat is tettünk a delegációknál hogy kalibrálni tudjuk a megítélési kritériumokat, és ezeket a lehető legteljesebbé tegyük, ahogyan a jelentésben is ez szerepel. Ugye megnéztük az adott delegációt, az egyfőre jutó négyzetméter számot, a jogi státuszt, az ingatlan birtokjogi státuszát, hogy ez bérelt vagy saját tulajdonú volt, te volt a társbérlet, és a staff összetételét is megvizsgáltuk. Ami pedig a terület tett illeti. Vannak bizonyos delegációk, New Yorki, a Genfi delegáció, ugye ezt a kérdést már mérehatóan elemezték itt a szakbizottságban, de a múltat is számításba kell vennünk, hiszen számos helyzetet úgymond örököltünk, például a Relax-től, és ez magyarázatot nyújt részben erre az űrzavaros helyzetre is, már ami az egyfőre jutó négyzetméter számban mutatkozó nagy eltéréseket illeti. Ugye a bizottság szolgálatai már régóta elfoglalják ezeket a területeket, ezeket az ingatlanokat. Ugye a Genf, New Yorki delegációnál hatalmas nagy ö, többlet van a területből, az iroda területből úgymond. De ezek speciális delegációt játsz, speciális szerepet játszanak ezek a delegációk politikai szempontból. Egyre fontosabb a szerepük. Az EU is egyre nagyobb szerepet vállal ezeken, ezekben a térségekben, nemzetközi kapcsolatokban. Ahogyan a Költségvetési Szakbizottság elnöke is javasolta, egy további integrációra van szükség, már ami a funkciókat és a felhasznált eszközöket illeti a helyszínen, beleértve az ingatlanokat is. Ugye az EU és a tagállamok között kell ezeket a szinergiákat erősíteni. Végezetül az informatikai ö, adatbázisok, az informatikai rendszerek problémája, ez egy felismert probléma már javulni fog a helyzet, a külügyi szolgált javítani kíván a helyzeten, a szemvevőszék elkötelezett a jelentésünk, illetve ajánlásaink nyomon követése mellett, és továbbra is figyelemmel kísérjük a helyzet alakulását, különösen ennek a speciális témának a módosulását. Köszönöm. Hát Már alig várjuk, Hayes kollega kért még szót. Nagyon röviden, elnök asszony, szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőnek és különösképpen a számvevőszéknek, ezért a munkájáért két megjegyzésem van. A korábbi életemben az írországi pénzügyminiszteremben foglalkoztam az írrendszer épület portfóliójával, Eritreában azt láthattuk Afrikában, hogy van egy EU delegáció, és örültem eh, annak, hogy ott dolgozhattam, fogadtak ott engem. Úgy gondolom, hogy Eritrea esetében ez egy fókuszpont lehet. Négy tagállam eh, volt eh, ott, és az Európai Unió delegációnak munkája nagyon fontos a közös munkák szempontjából, tehát nem szeretném alábecsülni egy pillanatig sem azt, hogy mennyire fontos munkát végeznek, főként a világ szegény részei. Nagyon fontos a külügyi szolgálatnak az, hogy megfelelő épülettel rendelkezzenek, csak nagyon rövid megjegyzésre lenne ezen a területen. nagyon nehéz meghatározni az eh, árakat. Itt nem csak a külügyi szolgálatról van szó, egy bizottsági prioritásról van szó, mert különben nem eh, lesz jobban felhasználva az erőforrás. Ezen kívül soha nem lehet megtakarítani, ha nincsenek pontos információk, és az a tény, hogy számos delegáció nem szolgáltatott információt, ez nagy gond, ezzel foglalkozni kell, ahogy ezt is elmondta elnök asszony. Ezen kívül úgy tűnik, hogy az épületek 80% amit bérlünk, ezek mm, nagyon magas arány, 50-50 nak kéne ennek lennie. A világ fejlődő részén, ahol lényeges költségvetésre rendelkezünk, például vegyük az eritreai delegációt, itt 240 millióba fog kerülni, mindenképpen a, itt egyfajta felelősséggel kell rendelkezni az adott ország kormányának is, hogy a külszolgálatnak teret biztosítsanak, és így lehetne nagyobb megtakarítást elérni. Negyedsorban, hogyha nincsen évenkénti célkitűzés, annak érdekében, hogy csökkentsük a, a költségeket, akkor nem fog semmi sem történni. Bizottsági szinten kezd el foglalkozni, nem lehet csak a külügyszolgált szintjén ezzel foglalkozni. Ezen kívül hasznos összehasonlításra van szükség a hasonló méretű szervezetekkel. Én nem tudom, hogy a 160 millió, 160 millió, millióért tényleg valamit kapunk-e érték szempontjából, ezt össze kell hasonlítani más hasonló szervezetekkel. Utolsó megjegyzésem, egyetértek a jelentéskészítővel ebben, valóban jobban kell integrálni a munkánkat tagállami szinten, és különösképpen a kisebb tagállamok esetében, akik szeretnének például a fejlődő világban is jelen lenni, és szeretnék a már meglévő delegációs épületeket használni ott, itt vannak lehetőségek, hogy itt ezben lehessen osztozni, és azt javasolnám, hogy tényleg foglalkozunk ezzel a kérdéssel a nemzeti parlamenti képviselőkkel akkor, amikor az év későbbi időszakában találkozunk velük. Ja, wir bedanken uns aber. Köszönöm. Nagyon sok uh, van itt. Azt hiszem, hogy uh, helyes az az elképzelés, hogy most konkrét módon kell fellépnünk. Jó lenne, hogyha megkapnánk azon uh, delegációvezetők listáját, akik nem válaszoltak. Aztán foglalkozni fogunk ezzel, ez az első dolog. A második dolog pedig, számításokat végeztem a külügyi szolgálatnál. 53 millió van a delegáció bűrókra, annyit ad ki az, a külügyi szolgálat az irodákra, és a, hogyha 35 négyzetmétert vennénk alapul, akkor majdnem 8 millió eurót, 7,8 milliót lehetne ö, megspórolni, hogyha nem 41 négyzetméter lenne az átlag ö, iroda terület, hanem 35. Tehát minden évben kell foglalkozni ezzel a problémával, egyik évben sem történik cselekvés, és az azt jelenti, hogy évente 8 millió pluszt költünk erre, és 8 millió azért elég jelentős összeg, tehát foglalkozni kellene ezzel a problémával. Azt javaslom tehát a elnök úr, hogy talán márciusban vagy áprilisban újra találkozzunk a Költségvetési Szakbizottsággal, hogy a külügyi szolgálattól és a bizottságtól mm, jelentést kapjunk arról, hogy mit, meg, hogy mit tettek, hogy ezt a 8 millió eurós megtakarítást elérjük. Ez egy konkrét dolog lenne, és a jövő évre, tehát feljegyezzük ezt a találkozót, a titkárságot is kérem, hogy tegyen meg minden szükségeset, hogy ezt az ügyet elindíthassuk. Azt hiszem, hogy valóban foglalkozni kell ezzel, rajta kell maradnunk az ügyön, ez lenne legalábbis a kívánalmam, és most zárszóként Artui úrnak adom meg a szót. Egyetértek az ön következtetéseivel, elnök asszony, a fő jelentéstevővel és a többi fejezet jelentéstevővel megvizsgáljuk ezt a kérdést. Itt mindenféleképpen a, már most fel kell hívni a kollégák figyelmét, például az AFET szakbizottságban, illetve a nemzeti parlamentek költségvetés és pénzügyi szakbizottságaiban dolgozó kollégáink figyelmét is fel kell hívni erre a kérdéskörre, hogy majd a parlamentközi találkozón foglalkozzunk ezzel, esetleg egy közös állásfoglalást is készíthetnénk a nemzeti parlamentek képviselői és az Európai Parlament képviselőinek részvételével, és ez egy újdonság lenne ezen parlamentközi hettet illetően. Én minden évben ö, dolgozom ezen, és hát ez nagyon formális jellegű. Amikor a nemzeti parlamenti képviselők hazamennek, akkor mindig felmerül a kérdés, hogy mire is jó ez az egész, tehát azt hiszem, hogy proaktív módon kellene fel lépnünk ebben az ügyben. Elnök asszony, köszönetet mondunk a szemvevőszéknek, a külügyi szolgálatnak, és újra találkozunk. Ez nem fenyegetés, hanem inkább egy ígéret. Nyomon követjük ezt az ügyet, tudjuk, hogy itt feladatunk van. Köszönjük az eszmecserét, és ezzel a, az együttes ülést ezzel befejezzük, és a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság folytatja a saját napirendjét. wir machen weiter mit dem nächsten Tagesordnungspunkt, dem Europäischen Solidarität. Folytatjuk a rendünket. Az Európai Unió szolidaritási alapja értékelés, Márkó Váli a vélemény előadója. Elnézést kérhetném, hogy kicsit csendesedjünk el, mert szeretnénk azonnal folytatni az ülésünket. Köszönöm. Márkó, tessék. Sí, grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Várok néhány pillanatot, hogy a kollégák elhagyják az üléstermet. Ci vuole silenzio per parlare, rispetto. <laughs> ok, grazie Presidente. Per redigere questo parere mi... Ezen vélemény elkészítésekor az Európai Bizottság éves jelentéseire alapoztam a szolidaritási alap tekintetében, és itt jött az első kellemetlen meglepetés, a 2014-es jelentés 13 műveletet tartalmaz, és itt 40 millióra növekedtek a kifizetések, és itt a 2012-2013-as alkalmazásokat is magukba foglalták ezek. Tehát itt ez egy 11 oldalas jelentés, és ezen 11 oldalon nagyon tömören írják le a kapott kérelmeket, az összegeket, és csupán 16 sor foglalkozik a monitorozási tevékenységgel. A második elemetlen meglepetésem az volt, amikor rájöttem, hogy a végső jelentés az alapok felhasználását illetően a tagállamok részéről nem hozzáférhető és nem nyilvános. Tehát nem tudjuk, hogy hogyan használták meg a, fel a forrásokat, és azt sem, hogy milyen eredménnyel. Sajnos a dolgok nem mindig zajlanak megfelelően. Például a 2014-es jelentésben az Európai Bizottság azt mondja, hogy 6 100 millió eurót szedett vissza Romániában a 2005-ös áradások után, és 9 milliót Görögországban, amelyek a 2007-es erőtüzekre voltak számva, mivel támogathatatlan költségekről volt szó. Aztán ami az olaszországi felhasználást illeti az abruzzói földrengéseket követően, tudom, hogy a, biz- a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság ellenőrizte, hogy hogyan használták fel ezeket a forrásokat. El akartam kerülni, hogy újra ilyen kudarcot valljunk, és a bizottság elfogadott egy derogációt, Ugye itt a végleges lakhelyek építéséről van szó, és a KÁZA projektet finanszírozta ez ö, ö, ö, alap. 350 milliót kapott ez a projekt, és ö, itt strukturális problémák merültek fel ezen épületeknél, például egy balkon leszakadt, ö, 2014. szeptemberében, és megkezdődött egy vizsgálat, és 37 feljelentést tettek, továbbra is folyik a vizsgálat, hogy a maffia is e az anyagok szállításába, amelyek nem feleltek meg a hatályos normáknak. Az sem lepett meg, hogy a közbeszerzési szabályokat is megsértették. Láthattuk már ezt nekült alap esetében is, éppen ezért gyors és hatékony megoldásokat kell találni, de azt nem engedhetjük meg, hogy eközben a szabályokat megsértsék, és a mafias beszűrődjék az új építési munkálatokba, és például a migránsok kezelésébe. Ezért egy világos felhívást illesztettem a szövegbe, ami a közbeszerzési eljárásokat illeti, és itt normákra van szükség, hogy vészhelyzetekben szerződéseket lehessen kötni. Egy másik fontos pont a tagállamok végső jelentései a szolidaritási alap felhasználását, illetően nyilvános és hozzáférhető kell, hogy legyen, mert nem lehetséges, hogy semmiféle ellenőrzést ne végezzünk, és ne garantáljuk a teljes átláthatóságot. Kérem az Európai Bizottságot fejtse ki, hogy az új rendelet hogyan kezeli azokat a problémákat, amelyeket a szemvevőszék feltárt, az abruzzói alapfelhasználást illetően. A következő felülvizsgálatnál ezen rendeletnél egyszerűsíteni kell a kritériumokat ilyen katasztrófák esetében, és nemzeti tervet kell létrehozni a katasztrófa védelem esetén, a vészhelyzetben a szerződéskötéseket illetően, illetve az ideiglenes lakóhelyek kialakítását illetően, Emlékeztetni szeretnék arra a kollégákat, hogy 22. június 12 óra a módosítók benyújtásának határideje, és előre várom a módosítókat. Volgán kolléga kapszót mondja az elnök. Uh, Köszönöm és megköszönöm a raportőrnek a véleményét. Én a szolidaritási alapnak nagy híve voltam eh, mindig, ugyanakkor eh, mindig rendkívül bürokratikusnak találtam, és a kifizetések is túl későn történnek meg, tehát eh, mindenképpen lehet javítani az alap működésén, éppen ezért azt gondolom, hogy jó dolog, hogy van egy véleményünk, és az is fontos, hogy a tanúsítás, illetve a igazolás folyamatát javítjuk, egyszerűsítjük a folyamatokat, jobbá tesszük a jövőre nézve, és igazándiból én bátorítanám a talállamok, tagállamokat, az Egyesült Királyságot is, hogy amennyiben ilyen esemény következik be, akkor kérjenek pénzt az alapból. A Nagy-Britannia úgy tudom, hogy mindössze kétszer kért pénzt ebből az alapból, és az olaszok egy büszke nép, és nyilván a tegnapi 2-0 után még büszkébbek, ugyanakkor ezt a jelentést mégis túlságosan olasz központúnak tartom bizonyára vannak problémák az olasz régiókban, de konkrét példa nincsen hozva az Európai Unió más részéről. Tehát nem tudom, Valli úr megvizsgálta-e a többi régiót, talán tegye meg, ha még lehetséges, a hasznos olasz példákon kívül, lehetne eh, más országokból is hozni példákat, mert eh, ennek a jelentésnek nem csak egy tagállamot kell lefednie, hanem az egész Európai Uniót is. Eh, az átláthatóság hiányáról beszél Valli úr, én ezzel nagyjából egyet is értek, ugyanakkor megint nem hoz rá példákat, tehát jó lenne, hogyha Eh, kapnánk példát arra, ahol szerinte az átláthatósággal voltak problémák. Illetve eh, jó ötlet lehet eh, megkérdezni a számvevőszéket és a bizottságot is arról, hogy hogyan gondolják, mit gondolnak erről az átláthatóságról, lehet-e javítani, hol lehet javítani, hogyan lehet javítani. Ez szerintem olyan, ezek olyan kérdések, amelyeket az itt jelenlévő számvevőszéki delegátustól, illetve a bizottságtól is meg lehet kérdezni. Köszönöm. Köszönöm. Elnök asszony, én most eh, Fonten asszony nevében eh, beszélek. Sajnos eh, ő most nem lehet itt. On the, on the debate, but uh, uh, unfortunately she is on... Sajnálatos módon betegszabadságon van, és nem tud utazni. On behalf of uh, Ms. Fontaine, I would like to thank uh, uh, the rapporteur. Fontaine asszony nevében szeretném megköszönni a raportőrnek uh, az árnyék előadó, az árnyék előadónak a munkáját. Én is uh, úgy vélem, uh, én is ugyanazt gondolom róla, amit Von úr mondott az előbb támogatjuk ezt a véleményt, és azonosulunk a, azzal, ami le van írva a kockázatkezeléssel és a katasztrófa következmények elhárításával kapcsolatban. E, ugyanakkor itt nagyobb gyorsaságra van szükség, hogy megsegítsük azokat a tagállamokat, amelyeket leggyakrabban sújtanak ezek a természeti katasztrófák. A számvevőszék szerint nem megfelelően gyors a reakciója a szolidaritási alapnak. Átlagban egy év telik el, míg a pénzt tudják küldeni a katasztrófa sújtott tagállamba. Ezt fel kell gyorsítani, és csökkenteni kell a bürokráciát. Ezért is üdvözöljük azt, hogy ha bevezetnék az előleg rendszerét. A hetes bekezdést is támogatjuk a regionális katasztrófákhoz kapcsolódó kérelmek kapcsán. Valóban azonosítani kell, illetve igazolni kell, hogy megfelelnek-e a rendeletben megállapított rendkívüli kritériumoknak annyit fűznék ehhez hozzá, hogy a rendelet szerint bizonyos katasztrófák before the effect are felt. The effect are not just difficult to Néha bizonyos eh, típusú katasztrófáknál a hatást nehéz kiszámolni. Ehm, ráadásul és típusú természeti katasztrófákat egyéb katasztrófák követnek, mint például áradás vagy tűz szinergiákat kell létrehozni a strukturális alapokkal, ez mindig egy jó dolog, ugyanakkor itt most egy olyan alapról van szó, amelynek célja az, hogy gyorsan reagáljon a legalapvetőbb szükségletekre egy természeti katasztrófa után. Uh, by the found uh, cannot be co uh, uh, covered uh, by uh, other financial instrument. We have... Külön, ugye olyan esetekről van szó, ahol más pénzügyi eszköz nem alkalmazható. SF and uh, where other funds can be used in uh, order to avoid... Más alapokat is e, be lehet vonni, az ESF-re gondolok. The new uh, regulation is being... És meg kell vizsgálni azt is, hogy a rendeletet hogyan valósítják meg. Accurate, accurately. Once again, uh, thank you very much uh, to the... Még egyszer köszönöm a raportőrnek és a kollégáknak. A jövőben is uh, nagyon szívesen együttműködünk velük. Kollégin Schulin, bitte. Schulin kollega következik. Köszönöm szépen a szót. Én, uh, én is szeretnék köszönetet mondani az Európai Unió szolidás alapjáról szóló jelentése kapcsán. Vali úr jó munkát végzett. A szolidaritási alapnak vannak jó pontjai és gyenge pontjai is. Nem tudjuk megkerülni ezt az alapot, erre szükségünk van, hogyha természeti katasztrófák történnek. De szeretném azt hangsúlyozni, amit a kollégáim elmondtak már előttem túlságosan későn érkeznek a kifizetések és az eszközök, amelyeket a szadatási alapból fizetnek ki a természeti katasztrofák esetében nagyon alacsony összegek. De hogyha a természeti katasztrófokra gondolunk, amelyek 2014-ben sújtottak bennünket, akkor az 800 milliárd euróra rúgott a kár a Szlovéniában, akkor csak 18 milliót kaptunk a szolgáltási alapból. Hát ez eléggé csekéke. Ez 4 százaléka a teljes kárnak, amit elszenvedtünk. És egy évvel később érkeztek meg az eszközök 2015 márciusában. Tehát nagyon későn történik meg a kifizetés, és ez rendkívül káros. És persze felmerül a kérdés is, hogy fel lehet-e jól használni ezeket az összegeket a kár enyhítésére. Én arra szólítanék fel, hogy ezt a rendszert egyszerűsítsék, a szabályoknak egyszerűbbnek kell lenniük, és valamit tenni kell, hogy a kritériumok is változzanak, amelyek alapján a kifizetett összegek nagyságát állapítják meg. Köszönöm. Elnök, én is feliratkoztam a hozzászólók listájára. Úgy vélem, hogy ez egy csodálatos vélemény, csak gratulálni tudok ehhez, ugyanis a szolidaritási alap problémáját valójában jól kifejezi. A katasztrofa esetén gyorsan kell reagálni, mindegy, hogy most minden, mivel foglalkoztunk, az abruci példa, erre mindenki emlékszik, vagy a görögországi erdőtüzekre, és azt láthatjuk, hogy nem volt átláthatóság, és nagyon nehéz volt megállapítani azt, hogy ki kapta meg a pénzt és miért. És pontosan ezért ez egy olyan történet, amelyre, amelyet javítanunk kell, és ezért fontos ez a vélemény. Miért tart olyan sokáig, ami megérkeznek az összegek? Jó lenne, hogyha az Európai Bizottság ezzel kapcsolatban állást foglalna. Mindig azt látjuk, hogy azonnali segítségre van szükség, de az azonnali segítség, hogyha megnézzük azt, hogy mit történt Németországban az eladások kapcsán, 1500 eurót kaptak az emberek a, a német államtól, de hát úgy gondolom, hogy mindenképpen gyorsabban kell fellépni, ennyivel tartozunk az adófizetőknek. A regionális főigazgatóság részéről itt van a, az igazgató, és most megadom neki a szót. Thank you very... Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők, Először is örülünk annak, hogy érdeklődnek a szoktatási alap iránt. Ahogy elhangzott, nagyon fontos ez az eszköz, és ez kiegészíti mindazt, amit a tagállamok, régiók tesznek, amikor egy természeti katasztrófára kerül sor. Néhány pontot szeretnék kiemelni. a problémák, amelyek elhangzottak például a múltbeli fellépés során Abruciban, voltak viták a 2012-es mentesítés kapcsán is. Úgy gondolom, a számvezetnek is volt egy külön jelentése. Úgy gondolom, hogy ezek a problémák léteztek már régóta a múltban, erről beszéltünk itt is, de nagyon fontos az, hogy amikor azt láttuk, hogy gondok vannak, akkor azokkal mi foglalkoztunk, és megfelelő intézkedéseket hoztunk. Különösképpen szeretném kiemelni azt, hogy most már rendelkezünk egy teljesen új áttekintett rendelettel, amely magában foglalja a szoldatási alapot is, ez lefedi az összes új intervenciót 2015-től kezdve ez az új rendeletet módosították, és kiemelném a két-három módosított pontot. A múltban egy, a múltból egy pontot szeretnék kiemelni, amit önök is említettek, ez a közbeszerzés kérdése, hogy ezt um, szükség helyzetében használták fel, ezzel foglalkoztunk, azóta tárgyaltunk az olasz kormányjal, megváltoztatták az ottani szabályokat is, ottani törvényeket is, és most már ilyen feltelek mellett nem lehet szükségintézkedéseket fogalmatosítani, hanem a rendes közbeszerzési eljárást kell alkalmazni. Sokat beszéltünk erről, intézkedéseket hoztak meg. Nézzük meg, hogy most mi a helyzet tehát. Néhány pontot szeretnék elmondani az új rendeletről. Az első, mi úgy gondoljuk, és eh, erre bizonyítékunk is van, hogy a kritériumok sokkal egyértelműbbek. A jelentkezési kritérium a eh, regionális eh, katasztrofák esetén ez is elhangzott, mindkét kritériumot módosítottuk, most már ezek teljesen egyértelműek. A kár százalékosan kell felmérni a GDP-hez viszonyítva, és a másik kritérium, ami még egyértelműbb, a múltban nagyon sok vitánk volt a régiókkal arról, hogy megfelelő eljelentkezésük. 2015-ben minden kérelmet a regionális katasztrófa esetében elfogadta az Európai Bizottság, és nem azért, mert rugalmasabbak vagyunk, hanem azért, mert egyértelműben alkalmazták a szabályokat. Ezen kívül az új szolidaritási alapról szóló rendeletet egy új pénzügyi rendeletben alkalmazzák, amely már tisztázza a tagállamok számára a szabályokat akkor, amikor a e, költségvetés e, közös e, kezelésében részt vesznek, tehát így nagyobb a nyomonkövetés és az ellenőrzés is. A jelentés készítő említette az Emilia Romániában tapasztalt földrengést, és a nemzeti hatóságoktól kapott jelentéseink, illetve az auditorink is azt mondták, hogy nagyon jó jelentések voltak ezek, és úgy gondoljuk, hogy ez annak köszönhető, hogy most már a szabályok sokkal egyetér, egyértelműbbek a költségvetési rendeletben. Az átláthatóság kapcsán elmondták azt, hogy nincs elég átláthatóság. Ez egy olyan kérdéskör, amelyről én még szeretnék beszélni a jelentéstevővel, vagy önökkel is akár, ugyanis mi nagyon figyeltünk arra, hogy az adatokat elérhetővé tegyük nyilvánosan, a szolgálataink létre, közreadták, a, közre fogják adni a 2005-ös adatokat nyáron, és itt rengeteg adatot találhatnak azzal kapcsolatban, hogy mi is történt 2015-ben. Fel van tüntetve minden, hogy hogyan költötték el a pénzeket, mennyi pénzt köntöttek el. Még egy dolog, amiről szeretnék beszélni végezetül, ez az, hogy a szoldatási alap kifizetései nem elég gyorsak. És például a Szlovéniában um, igényelt pénzek egy évvel később érkeztek meg. Ez így van? És tudjuk, hogy miért van így. Nincs egy összeg elkülönítve az Európai Unió költségvetésében a szoldatási alapra, tehát ez a költségvetésen kívül van, és annak érdekében, hogy a költségvetést alkalmazni tudjuk, egy költségvetés módosításra van szükség a költségvetési hatóság részéről. Ez az eljárás hosszú, 10 hetes ellenőrzési időszaka van a nemzeti parlamenteknek, és ezért tart olyan sokáig a kifizetés. Én ezt nem nevezném késedelmes kifizetésnek a bizottság részéről, ezek későn érkeznek, de az eszköz így van kialakítva a jogalkotók részéről, és mindent megteszünk, de, ahogy mondtam, vannak szabályok, amelyeket be kell tartanunk. A szolgatási alap nem egy gyors reagálású eszköz, ez az eszköz, amelyel kiegészítjük, támogatjuk a régió vagy a tagállam erőfeszítéseit. De ez nem egy gyors reagálású eszköz, és ezt nem is lehet ilyen szempontból értékelni. Van még egy fontos elem, amely az úgynevezett késői kifizetéshez kötődik, az az, hogy vannak most már előleg kifizetési lehetőségek is az új rendelet értelmében, hogyha egy régió, egy tagállam előleget igényel, akkor azt azonnal ki lehet fizetni, és a költségvetési eljáráson, tehát ez nem kell költségvetési módosítás, és ez egyfajta játékteret biztosít, tehát ez azonnali készpénzt jelent az adott régiónak vagy tagállamnak. Összességében azt mondanám, hogy az új eszköz most már kezd beválni. Persze több időre van szükség, persze nem több katasztrófára, több időre van szükség, hogy ezt valóban értékelni tudjuk, és az átláthatósági kérdések kapcsán bármikor rendelkezésre állunk, hogy elmagyarázzuk azt, hogy ez hogyan működik, és hogyha szükséges, akár ezzel javítunk is. Ugyanis nem szeretnénk egyáltalán, hogyha félreértés alakulna ki azzal kapcsolatban, hogy esetlegesen nem akarjuk közreadni az adatokat. Ja, fi, Köszönöm szépen. A jelentéstevő kérem még szót, tessék. Marko Vali, csak egy gyors kérdés a bizottsághoz, mert ha jól értettem, azt mondotta, hogy vészhelyzet esetén lehetséges a bizottságtól a deficit eljárás alól mentesítést kérni. Lehetséges-e ez, hogyha van egy azonnali vészhelyzet, van-e eljárás, amely lehetővé teszi, hogy a deficit számításnál Olaszország esetében a katasztrófa helyzetet figyelembe vegyék, hogy a vészhelyzeti intézkedést foganatosítani lehessen. Válasz. Ha az elnök asszony megengedi, olaszul válaszolnék erre a kérdésre. Amire én utaltam a pontosság kedvéért, ez egy rendelkezés, amely az EU-SZA rendeletben szerepel, és első ízben irányozza elő ez a rendelet, hogy ha kérelem érkezik az EU-SZA igénybevételére, és ezt a bizottság kedvezően bírálja el ezt a kérelmet, akkor lehetséges legyen azonnal egy előfinanszírozást kifizetni, még mielőtt a segítségnyújtás teljes összegét rendelkezésre bocsájtanánk a pénzügyi eljárás lefolytatását követően. Tehát van egy előfinanszírozási mechanizmus, aminek semmi köze nincsen a deficit eljáráshoz az adott állam költségvetését illetően. Köszönöm. Márka Váli, köszönöm a választ. Tudomásul vettem tehát az összes felszólalást, illetve a bizottság képviselőjének hozzászólását, és azt kell mondanom, hogy egy közös szándék nyilvánult meg, azt illetően, hogy a szolidaritási alap működése a lehető legegyszerűbb legyen, ehhez a hozzáférés a legegyszerűbb legyen, mert ha vészhelyzet alakul ki, akkor be kell avatkozni, és fel kell szabadítani a forrásokat. Igaza van Derek kollégának, amikor azt mondja, hogy talán túl sok az Olaszország a jelentésben, de épp ezért várom az önök javaslatait, és remélem, hogy együtt tudunk működni, hogy más országokban is azonosíthassunk e, olyan eseteket, ahol problémák merültek fel, vagy kérdések. Ami az átláthatóság hiányát illeti, szeretném elmondani, hogy a végső jelentések a források felhasználásáról a tagállamok részéről nem nyilvánosak és nem hozzáférhetőek. Előrelépés lenne, hogyha sikerülne ezt a kérelmet megjeleníteni a parlament részéről a tagállamok felé, hogy ez változzon. Mert valamennyien értjük, hogy vészhelyzetben azonnal be kell avatkozni, de itt eléggé homályos helyzetek alakulnak ki, és ezen rendszer révén akár a bűnszövetkezetek is pályáznak a közbeszerzési pályázatokon, és azt azért nem szeretnénk, hogy az adófizetők pénzét aztán a maffia használja például. Itt bizonyított tények vannak például a migránsokkal kapcsolatos vészhelyzetek kezelésében, vagy a természeti katasztrófák kezelésében, hogy voltak ilyen esetek. Fontos tehát, hogy olyan rendszereket hozzunk létre, amelyek úgymond antitestekkel rendelkeznek ezen ö, csapások ellen, amelyek ugye a korrupcióhoz és a szervezetbűnözéshez kapcsolódnak. Még egyszer köszönöm a kollégáknak, és várom a javaslatokat. Köszönöm. Die Frage wäre... A kérdés az lenne, Eliata igazgató asszony, hogy a szolidaritási alapról szóló jelentést a lehető leghamarabb megkapjuk, és hogy azt ki tudjuk értékelni, hiszen van még idő a módosítók benyújtására. Azonnal meg kellene kapnunk ezt a szöveget, vajon rendelkezésünkre tudják-e önök bocsájtani, hiszen ezt nem sokára közé teszik. Egy-két dolgot még aktualizálni tudnánk ennek nyomán, lehetséges -e ez? Well, we, we've done our, our part of the work. Uh mi most elvégeztük a saját munkánkat, és valójában most a bizottsági elfogadásra várunk, amivel ugye egyet, együtt jár a fordítás, ahogy önök is tudják. E, tehát most éppen a, D, e, a régió főigazgatóságon kívül van ez a e, téma, és hát megnézzük, hogy hogyan lehet a lehető leggyorsabban nyilvánosságra hozni. Köszönöm. Köszönöm. Tudom, hogy van itt vízmajor, de mégis jó lenne, hogyha legalább másolatban megkapnánk ezt a szöveget, és bele tudnánk nézni, és egy-két dolgot aktualizálni tudnánk ennek nyomán. Köszönöm az eszmecserét ezen napi rendi pont kapcsán, átlépünk a következő napi rendi pontra, míg pedig egy eszmecsere ez a Kastor projekt kapcsán a projektkötvény kezdeményezése kapcsán, mielőtt megkezdenénk ezt a napirendi pontot, latin-amerikai delegációt szeretnék üdvözölni. Örülök, hogy itt vannak körünkben is érdeklődést tanúsítanak a munkánk iránt. Jó megbeszéléseket kívánunk önöknek itt Brüsszelben, és gyümölcsöző találkozásokat. Jó, hogy itt vannak körünkben. A projekt kötvény kezdeményezés kap kapcsán. Ezt a koordinátorok helyezték a napirendre. Két partnerünk van az Európai Beruházási Bank részéről, Rad Ryan és Valentin úr. Kinek adhatom meg a szót önök közül, hogy bemutassa a Castor projektet? Oder wünscht der Kollege, wir haben sie auch, yes. bitte das äh. Kollegen Walli auch an Bord genommen, sonst... Cormac, Cormac Murphy from the EIB. Um, I'll start the... Cormac Murphy vagyok a, az EBB-ből. És akkor én kezdeném. A Castro projektet az EU EIB 2020 projekt bond kezdeményezés keretében született, tehát igazándiból én most a kontextus szeretném e, ismertetni, tehát ennek a kezdeményezésnek a, e, az összefüggéseit, e, illetve azt a támogatást is felsorolnám, amit az Európai Unió adott ennek a projektnek. Ez a projekt kötvény kezdeményezés ez már járt a néhány hónappal ezelőtt a Költségvetési Bizottságban, eh, ami egy normális beszámolási eljárásnak egy eh, része volt. A projekt kötvény kezdeményezés célja az, hogy hosszú távú infrastruktúra projekteket finanszírozunk Európában, EU és EBB támogatás eh, egyfajta keverékével hosszú távú befektetőket, például a nyugdíjalapokat és a biztosítókat bevonjuk az európai infrastruktúra finanszírozásába, mert nekik hosszú távon rendelkezésre álló forrásaik vannak. 2012-ben volt egy eh, pilot szakasza ennek a projektnek, és 2016-ig eh, zajlott ez. Tíz projektet támogattunk, ezek közül hetet az EU költségvetés támogatásával, hármat pedig európai költségvetési támogatás nélkül, ami azt jelenti, hogy az EBB saját forrásaiból támogatta ezeket. Ennek oka az, hogy a program finanszírozását ágazati szintű korlátok korlátozták, és az energiaszektornál viszonylag kicsi volt az allokáció, az 10 millió, a közlekedési ágazatnál viszont 200 millió volt E, rendelkezésre bocsátva. Ez azt jelentette, hogy az energiaprojektek közül csak egyet lehetett EU-s forrásból finanszírozni, az EBB-nek kellett e, a többit e, finanszíroznia. Ez volt a Castor, illetve kettő offshore transmission link az Egyesült Királyságnál. Tehát a projekt bond Credit enhancement 800 milliós euróról van szó, az EU pedig 230 eh, millió eh, euróval szállt be, amit gyakorlatilag a program eh, szívott magába, és összesen 5,5 milliárd eurós költségvetés, bocsánat, kötvényt bocsátottak ki, a teljes költségvetés ezeknek a projekteknek 7 milliárdos ez egy rövid leírás a projektekről. Az első projekt a Castro projekt. Ezt követték Franciaországban, Belgiumban, Németországban, Írországban, és megint, és a végén pedig Olaszországban projektek. Itt van tehát a séma, a földrajzi elhelyezkedése a projekteknek, megyünk tovább a 670 per 2012-es rendelet alapján hat havonta kell beszámolni az Európai Parlamentnek és az Európai Tanácsnak. Ez a beszámolási ciklus 2016 első felében végződött, amikor is a pilot szakaszt eh, véglegesítették. Volt eh, egy független 2013-as eh, köztes jelentés, ami elég hamar volt, és aztán végén 2010 hat elején egy külső független értékelés is megszületett, ezt az Európai Bizottság rendelte meg. Ez volt az alapja annak a döntésnek, amely alapján eh, eh, eldöntötték, hogy a projekt kötvényeket meghosszabbítják-e vagy sem, tehát ezt az egész eh, eszközt, és igenlő volt erre a válasz úgy láttuk, hogy hosszú távú intézményes befektetőket sikerül az európai infrastruktúrás projektekbe bevonni, hatékony volt a felhasználása az EU pénzeknek, és 30-szoros leverage-el számolhattunk. Az eszköz az eh, reagál a piaci eseményekre, az EU és EBB erőforrások eh, kombinációja eh, az megnövelte a befektetők számára a láthatóságot, illetve a hajlandóságot, a részvételi hajlandóságot, és ami pedig eh, az addicionalitást illeti, ez eh, egy további olyan eszköz volt, amit még korábban nem próbáltak, és kifejezetten hosszú távú infrastruktúra finanszírozást eh, szolgált. Megfogalmaztak bizonyos ajánlásokat is a projektek kihasznál, kiválasztásánál. Elsősorban a határon átnyúló projektekre kellene koncentrálni, Eh, ahol van európai hozzáadott érték, illetve építeni kell a pilot szakasz eh, tapasztalataira, és valójában tovább is vinni azokat, eh, különösen a CEF-nél. Az EU hozzáadott érték főleg a magasabb kockázatú országokban, magasabb kockázatú projekteknél volt lényeges. Igazándiból azt javasoltuk, vagy az volt az ajánlás, hogy erre azt javasolták, az volt az ajánlás, hogy erre koncentráljon a projekt. Egy új finanszírozási forrás van kialakulóban, amely alternatívája lehet a banki finanszírozásnak. Ami a projekt kötvény szakaszt illeti, a pilot ezzel lezárult, pozitív értékelés született, az eszköz továbbra is rendelkezésre áll majd a Connecting Europe facility belül, illetve az FC-n belül is egy olyan eszköz, amely felhasználható olyan ágazatokban, ahol a CEF nem finanszíroz. Ez a szociális infrastruktúrára, a megújuló erőforrásokra vonatkozhat, e, ezek magasabb kockázatú e, projektek, és alkalmasabbak projektkötvényre, mert bevonhatók külső finanszírozási források. Emellett e, a PBI-t, PBI-t másfajta vállalati típusú kötvényekkel is össze lehet hangolni, illetve kiegészíthetővé tenni. A rather detailed annex, uh, Van egy igen részletes annex az anyaghoz. Az első projekt, ez a Castor projekt volt Spanyolországban. Ez a projekt egy 1,4 milliárdos kötvénykibocsátás, amely 2013. júliusában kezdődött. A projekt lényege egy tározó kialakítása, tartalék tározó, a spanyol gázrendszer, gázellátási rendszer megsegítésére. A projektet Project Bonddal finanszírozták, a tározót kialakították, de a gáz bejuttatása, tehát a tároló gázzal való ellátását is elkezdték. 30 éves koncesziós projektről volt szó. A koncesszió birtokosa az Escal, egy spanyol cég, amely az ACS csoport része ami a pénzügyi vonatkozását illeti a projektnek a kötvénykibocsátás 2013-ban került sor. 29 befektető érdeklődött ez iránt, és az értékelése az á, a spanyol állami hitelminősítésnél egy kicsit magasabb lett, és az eszköz maga egy 20 éves kötvényfinanszírozást jelentett, ölelt fel több részletet akkor a Caster, Caster projektről, és hogy mi történt a kötvény kibocsátás után, 2013. júliusa után, illetve mi az, ami releváns a korábbi eseményekből. A, ez egy koncesszión alapuló projekt, a koncesziót 2008-ban egy királyi rendelettel hozta létre a spanyol kormány a koncesziós megállapodást 2008 május közepén írták alá. A projekt kibocsátás az 2013 júliusában történt, tehát kb. 5 évvel később hosszú távú finanszírozást akart teremteni a rövidebb távú korábbi banki finanszírozás helyett, tehát hosszabb távú pénzügyi alapokat akart adni a projektnek. 2013. szeptemberében Eh, amikor a gázinjektálás megkezdődött, eh, szeizmikus mozgásokat észleltek, ezt követően a hatóságok úgy döntöttek, hogy a gáz injektálását felfüggesztik, és eh, ezt követően az építető, illetve a hatóságok is különböző vizsgálatokat végeztek, hogy mégis mi történt, illetve hogy eh, erre, ennek a jövőre nézve milyen hatása lehet. Ezt követően 2018. júliusában az ESCAL, az építető, a projekt cég eh, kérte azt, hogy visszaadhassa a koncesziót a hatóságoknak. Eh, tehát gyakorlatilag a koncesszió törlését kérték. Ezt egy 2008 egyébként ezt a 2008-as királyi rendelet lehetővé is tette, ezt követően a spanyol hatóságok elfogadták a koncesszió visszaadását 2014. októberében. Ezt megint csak egy királyi rendelet tartalmazta 2014 per 13-as, és ezen királyi rendelet alapján visszafizették a finanszírozást, illetve az eszközöket átadták egy másik cégnek, az Enegas Transporténak. A 2008-as rendelet tartalmazta a koncesszióról való lemondás lehetőségét. Ez azt jelentette, hogy az hatóságok fizetnek a, ilyen esetben, mégpedig egy olyan könyv szerinti értéknek megfelelő összeget, amely, amely kiszámításra került és ez alapján lettek a kötvények is visszafizetve 2014-ben. Az EIB részéről, az EBB részéről egy sor panaszt kaptunk már 2013-ban. Leginkább a panaszok azok a, az előkészítésre, illetve környezetvédelmi aggodalmakra vonatkoztak. Ezt a független panaszmechanizmussal kezeltük, az EBB-n belül. Az év végén lesz erről jelentés, és ez alapján, mivel ahogy mondtam, ez egy független folyamat, a bank is levon bizonyos következtetéseket ebből a projektből. Ami a, az EBB hozzáállását illeti, nos az EBB az ugyanúgy állt ehhez a projekthez, mint ahogy a többi projekthez hagyományosan hozzááll a projekt felbecsüléséhez. Nyilván figyelembe vettük a rendelkezésre álló információkat, és a tározó stabilitásával, illetve a fúrással kapcsolatos kockázatokat is gelték, és úgy véltük, vagy vélte az EBB, hogy ezek az ipari standardoknak megfelelnek, illetve az építető is vállalta és dokumentált módon az európai szabályoknak megfelelően járt el. A Castor Castor projektet a 70-es évek óta használta azt a helyet, ahol a Castor projekt megjelent, illetve elkészült. A Shell használta a 70-es évek óta olajtermelésre. Ez Valencia környékén van, mint egy 20 kilométerre. E, szeizmikusan nem aktív területként volt korábban ismert átadnám a szót a kollégáknak, hogyha a technikai részletek önöket érdeklik. Köszönöm szépen ezeket az információkat. Szeretnék arra rámutatni, hogy az Európai Parlament Költségvetés Ellenőrzési Bizottságában vagyunk, itt vannak illetékességi köreink, és minket az érdekel, hogy milyen kockázatok merülnek fel az illetékességi körünkben az EU projekteket övezően. Tehát kérem értsék meg, hogy a környezetvédelmi veszélyekről itt nem tudunk beszélni. mondta, úr itt van körünkben, Ekon szakbizottságból, és a, amiről most beszélünk, az visszamegy az ön jelentésére, meg is adom ennek a szót, majd eljön a kollégának is. Oké, okay. vielen Dank. Voy a hacer mi intervención en, en castellano. Mire, um, el señor uh, el señor Hoyer cuando estuvo en la presidente de... Hoyer uh, úr, amikor a bank elnöke volt, a projektet tragédiának nevezte, és szerintem ez így is van. Pontosan meg kell vizsgálnunk ezt a tragédiát. Sokakat érintett a földrengés. Szeretnék egy dolgot előre bocsátani. Ezt a projektet a spanyol állampolgárok fizetik 1,3 milliárdról van szó, és a projektekben résztvevők most már bíróság előtt vannak elfogultság miatt, és amiatt, hogy megsértette a környezetvédelmi előírásokat. Nem volt megfelelő környezetvédelmi hatástanulmány sem, vagy legalábbis nem vették figyelembe az eredményeket, egyetemű problémák voltak a projekt kialakításánál, nyomon követésénél. Láthatjuk ezt a diákon is. Itt azt mondják, hogy nem volt eh, megfelelő elővigyázatosság, ha ez lett volna, akkor eh, láthatták volna, hogy megfelelően volt ez a projekt, vagy, vagy nem. A következő a kérdésem. Hogyan eh, gondolkodik most a bank az elővigyázatossági ellenőrzésről? A 200 millió euró, illetve 2003-ban volt az EBB-nek egy nyilatkozat ezzel kapcsolatban, ezt majd végrehajtják-e? A projekt illegális módon folyt le. A kérdésem az, a, az hogy az Európai Beruházási Bank igazából ezt elkerülhette volna, ugyanis a projekt levezetője nem teljesített bizonyos feltételeket, ami miatt az európai adófizetők kárt szenvedtek. Most a kérdésem az az, mi lesz ezzel az összeggel, a panasztételi mechanizmus, amelyen rendelkeznek az állampolgárok, van állampolgári kezdeményezés, állampolgári fórum is, be is nyújtották az állampolgárok a panaszukat, volt egy helyszíni látogatás is, Kérem, mondjon valamit erről, hogy erre mikor fognak majd reagálni. Ajánl a kollega. Köszönöm, elnök asszony. Urtaszun kollégával szeretnék egyetérteni és csatlakozni az általa mondottakhoz. Az EBB-hez intézett kérdés, hogy megvizsgálták a kockázatokat, nem csupán a pénzügyiekre gondolok. Most az EFSZ-vel összefüggésben látjuk, hogy a kockázat értékelésnél, és erről ön is beszélt a második szlájdon, már akkor világos volt, hogy különböző kockázatok adódhatnak. Tehát nem ugyanarról van szó, hogyha egy szezmikus aktivitással rendelkező régióról beszélünk. Hmm, nem tudjuk, hogy ezen konkrét projekttel kapcsolatosan tisztázták-e, hogy fennállnak-e kockázatok. Az EBB azt mondja, hogy van egy értékelés a kockázatok becslésére, de itt csupán pénzügyi kockázatokról van szó ott volt egy értékelés, azonban kellett volna egy olyan értékelést is lefolytatni, hogy a projektet megfelelően vagy nem megfelelően lehet-e véghez vinni. És egy második kérdés. A parlament, az FC és a bizottság tárgyaltak erről, és nagyon jól emlékszem arra, hogy Katajnán úr a Kastor projekt tett, a prioritást élvező FC projektek listájára helyezte amelyet a bizottságnak és az EBB-nek támogatnia kell. Nos, ezen projektkötvények mennyiben kapcsolódnak az EFSI-hez? Ha így van, ez még inkább aggodalmat keltő lenne számomra. Harmadsorban itt a szakbizottságban szeretném világosan kifejezni, itt a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottságban ülünk, és itt arról is szó van, hogy az EU érdekeit mennyiben védték. Elhangzott, hogy ezen kötvényeket visszaadták, de szeretném tudni, hogy az európai költségvetésből mennyi forrás folyt bele ebbe a projektbe, és hol vannak most ezek a források, visszafizették őket, vagy sem? Elhangzott, hogy a költségek nagy része a projekt esetében a spanyol adófizetőket terheli. Itt jó lenne tisztázni ezt a helyzetet hogy az európai költségvetés mennyiben vállalta ezeket a költségeket, és mennyiben terhelték a költségek a spanyol adófizetőket. Ami pedig a jövőt illeti, jó lenne, hogyha az EBB válaszolna a polgárok platformjának, akik kérdéseket tettek fel, és ezen kívül szeretném tudni, hogy ezen e értékelés az FC projektek esetében javult-e, tekintettel az ezen projekt kapcsán felvetődött problémákra. Hiszen van még különböző, vannak még különböző infrastruktúrális projektek, utak, hidak, ott szintén meg kell vizsgálni a kockázatokat. Ugye itt az FC alapok végrehajtásáról van szó, itt mindenképpen a kockázatokat kell értékelni, és a bankoknak ezzel is foglalkozniuk kellene. Elnök nincs további szólásra rendkező, nem, mégis Váli kolléga, és aztán az EBB-nek és a bizottsági képviselőnek adnék szót. Váli kolléga. Egészen gyorsan. A témával kapcsolatosan már nagyon sokat beszéltünk az Econ szakbizottságban, és azért is, mert a Juncker terv szerintem a projekt kötvények egyfajta folytatása. Nagyon kell figyelnünk, hogy mit is finanszírozunk, illetve értékelésre van szükség gazdasági és környezeti szempontból, illetve meg kell vizsgálni az esetleges összeférhetetlenség eseteit is az értékelések során. Nagyon komolyan, világosan kell elemezni ezeket a helyzeteket, és azt is meg kell nézni, hogy ki mit hogyan finanszíroz, hiszen nagyon sok nem fenntartható projekt van, amelyet például a Juncker tervből is finanszíroznak. Itt van például az A4-es autópálya finanszírozásra, illetve kibővítése, a mesztrei ö, gyűrűnél, és itt is zajlanak már vizsgálatok, és adócsalás miatt már bírósági ítéletek is születtek. Itt ez azt jelenti, hogy egy fekete lyukba dobjuk a pénzt, és ezt mindenféleképpen el kell kerülni. Azt is el kell kerülni, hogy más projekteket finanszírozzunk, hasonlóakat, például Brescia Bergamo Milano esetében van az elkerülő autópálya. Én néhány héttel ezelőtt mentem ezen az útszakaszon, 30 kilométeren 10 eurót fizettem Na most a Svájcban például több, kevesebb, mint 40 euróval lehet az autópályákat használni, és ez mindenféleképpen arra ösztönzi a polgárokat, hogy azt mondják, hogy itt valamiféle spekulációról van szó, mert az ilyenfajta jövedelmezősége egy autópályaszakasznak, hát ez minden, mindenen túl megy, ez abszurd. Tehát az, hogy olyan infrastruktúrális projekteket készítünk, amelyeknek nincs jövőjük, mint például az bizonyos fajta autópályák, vagy a Castor, semmi, ugye tudjuk, hogy az energiafüggetlenséget akarjuk szorgalmazni, de itt nem az a cél, hogy földgázt importáljunk, hanem a megújuló energiákra kellene helyez, helyezni a hangsúlyt, hogy a függetlenséget erősíteni tudjuk az energia területén. Tehát az EBB-nek nagyon kellene figyelni arra, hogy ne a nagy lobbikat hallgassa meg, és aztán az adófizetők feldühödnek, és az európai intézményeket dobálják sárral, az Európai Beruházási Bankot is. Noha, hogyha a forrásokat jól használnánk fel, akkor ez a fenntartható fejlődést erősíteni mindenki számára. Most tehát fontos a Juncker tervvel kapcsolatosan világos helyzetet teremteni. Van egy-két olyan projekt ezen a listán, amik elég furcsák, földgázhálózatok, acélipar, autópálya bővítések, és nagyon kevés projekt van ezen a listán, amelyek gazdaságilag és környezetvédelmi szempontból fenntarthatóak a jövő szempontjait is figyelembe véve. Tehát nagyobb átláthatóságra van szükség a projektek kiválasztásánál, és arra a szándékra, hogy valóban azt tegyük, amit megígértünk, hiszen itt különben csak pénzmozgásokról van szó, amelyek profitot termelnek a bankok és a nagyberuházók számára, és ha veszteség van, azt mindig a polgárokra terhelik. Ich habe noch eine Frage. Még van egy kérdésem az egyik szlájddal kapcsolatosan. A kötvény kezdeményezés a magas kockázatú projektekre szolgál. Mit jelent a magas kockázat ön szerint? Talán különböző felfogások vannak ezzel kapcsolatosan. Most pedig ön kapja meg a szót, hogy a kérdésekre válaszolhasson, tessék. Thank you for the questions and the... Köszönöm szépen a kérdéseiket és a meghívásukat is. Ahogy Murphy úr is elmondta, és azt láthatták a diákon és a független panasz eljárás, a panaszokat nézi át, amelyeket kaptunk. Nem tudunk ezzel kapcsolatban itt hozzászólni, de készült egy közlemény ezzel kapcsolatban, és ez áttekinti az egész helyzetet és az ütemtervet. Ebben az áll, hogy az EBB két kétfajta panaszsal foglalkozik, a, ez mindeket a kasztorhoz kötődik, számos aspektusával foglalkoznak a bank nyomonkövetésének, ennek véglegesítése 2006 végére várható. Azok a kérdések, amelyekkel foglalkoznak, ezekben benne vannak ipari kockázatok, környezeti kockázatok, illetve szabályozási kérdések is. Tehát ez az a közlemény, amelyet a független panaszrezési mechanizmustól kaptunk, ahogy mondtam, mi nem őket képviseljük. Ami a kockázatfelmérés kérdését illeti, illetve azt illeti, mit tett az EBB. Ismételten az EBB az akkori előírások figyelemevételével finanszírozta a projektet, és a projekt, emlékeztetnék arra, ez egy spanyol postura terv része volt, és itt a spanyol eh, ipar eh, ügyi minisztérium eh, végzett egy hatástanulmányt 2007-ben, figyelembe véve az akkori EU illetve szabályokat. Ezek egy része már nem érvényes, és sok esetben ezen esetet követően ezeket bíróság elé is vitték volt környezetvédelmi hatóság konzultáció is, illetve ezt jóvá hagyta a spanyol minisztérium. Tehát megvoltak az engedélyek, mielőtt még az EBB jóvá hagyta volna a finanszírozását. Voltak tanulmányok is, ezek foglalkoztak a tározó méretével, mielőtt még a projekt megkapta volna az engedélyezést. Tanultunk a hibákból, kicsit korai még választ adni mindenre, ugyanis az EBB foglalkozik a beérkezett paraszokkal. Az elmúlt két év során ezzel foglalkoztunk, lassan lezárul ez a folyamat, az év végére megszületik a jelentés, és a tanulságokat le fogjuk vonni, néhány EU irányelv is megváltozott már azóta, tehát 5-6 évvel ezelőtthöz képest, és ezt is figyelembe veszi majd az EBB a hasonló projektek esetében a jövőben. Szeretném megválaszolni a második kérdést, ami a garanciához kötődött. Az EBB likviditás nyitott a projekteknek, hogyha bevétel hiány van, vagy a eh, költségek eh, túl magasak eh, lennének. Megállapodtunk a különböző részvevőkkel, a szponzorokkal, a más finanszírozókkal és az EBB-vel, mint a fő finanszírozóval. A spanyol hatóságok, a szponzorok döntése miatt, hogy felmondták a koncesziót, emiatt ezek az eljárások beindultak, tehát a projekt szempontjából a garanciánk lejárt egy év után, azután miután megszűnt a koncesszió. Tehát mi passzív résztvevők voltunk koncesziós szerződés szempontjából. A szponzorok kérték a koncesszió felmondását, a spanyol kormány ezt jóvá hagyta. Ez a garancia e, esetében ez azt jelentette volna, hogy de mivel azt a, felmondták a koncesziót, ezért ez a garancia követelmény nem lépett életbe. Um, FC and, and, and the, the use... Az FC, illetve az EU költségvetésének alkalmazása esetében Szebránó úr is elmondta azt, hogy a garancia, a 200 milliós garancia lehetőséget nem használták, és nem volt semmilyen EU költségvetési alap, amely a projekt miatt veszélybe került volna az EBB e, támogatása e, támogatta e, volna azt, hogy különböző befektető befektetésnek infrastruktúra projektekbe Ami pedig az FC-t illeti, a Castor nem volt FC projekt, vagy egy olyan projekt volt, amely, és már korábban beszéltünk erről, ezt 2008-ban indították be, és 2003-ban zárult le a, a fejlesztés, akkoriban még nem volt FC program, ugyanakkor a projekt kötvény eszköze és annak a célja, hogy hosszú távú intézményi tőkét mobilizáljának a befektetés szempontjából. Ez volt az elképzelés a projektkötvények mögött, és ez, e, ilyen célra hozták ezt létre. Ami pedig a kockázatosabb projekteket illeti, egyértelmű, hogy a projekt kötvények célja az az volt, hogy részleges garanciát adjon, és ezáltal a projektek tőke lehetőségeit növelje számos kockázatot lepettek így a befektetők szempontjából, így a Kasta projekt hittel értékelése és növekedett akkor, amikor 2003-ban kiadták ezt a kötvényt. Az értékelés mindig az adott projekttől függ, de a Kastor esetében mindez, ami történt, az egyfajta viszmajor volt, egy olyan esemény, amelyet nem lehetett előre látni, és amelynek súlyos hatása volt a projektre, és a projektkötvény kezdeményezés lefette a veszélyeket. A projekt alátámasztása a szerződéses keret a spanyol szabályok értelmében ahhoz vezetett, hogy visszakerült közkézbe ez a projekt, de a projekt kötvény kezdeményezés célja az az, hogy csökkentse az ilyenfajta veszélyeket, és nagyobb biztonságot nyújtson a hosszú befektetések esetében. Beszéltek olasz projektekről, amelyek az EFSI keretébe tartoznak, ezt a projektet, a projekt kötvény kezdeményezésből támogatták, ez volt az utolsó projekt a kisati időszakban. A helyi regionális cégekről van szó, állami cégekről, egy hosszú távú finanszírozás van, újrafinanszírozás van, itt banki finanszírozást kombinálunk céges finanszírozással, és így helyezzük ezt hosszú távon finanszírozható pályára. És emiatt nagyobb lett a hitelminősítése is, és tulajdonképpen ezen kezdeményezéssel a kötvények két pontot emelkedtek az olasz a hitelminősítéshez képest. A szabályozás, a nemzeti szabályozáshoz tartozik, és mi itt olyan, ö, ez a már említett évek mentén finanszírozott. Rezsensz úr elmondta, hogy levonjuk a Kastor projekt tanulságait, főként a panasztételi eljárás mechanizmus követően még mindig korai bármilyen végleges választ adni azzal kapcsolatban, milyen fajta tanulságot lehet levonni. Vielen Dank. Darf ich Herrn ähm, <clears throat> Köszönöm. A DJ-től kérem Kasszonérat, hogy szóljon hozzá. Köszönöm, elnök asszony. Az EBB már adott egy átfogó választ, ezért két dolgot én is kiemelnék, szerintem fontosak. Ön is említette, hogy igazániból a Juncker terv szempontjából mi minősül kockázatnak. Az FC úgy lett megtervezve, hogy olyan projekteket finanszírozzon, amelyeknek gazdasági és pénzügyi kockázata van, adott esetben technológiai kockázata van, de nem környezetvédelmi vagy szociális kockázatokat akarunk finanszírozni, vagy nagyobb kockázatokat, mint amiket esetleg az EBB normálisan bevállal. Tehát nyilvánvalóan a kellő gondosság elvét a projekt kiválasztásnál azt továbbra is követjük és elvárjuk, és valóban normálisan ez a döntéshozatalnál a kellő gondosság meg is jelenik. A, a Kaspor elemzés, Kaspor elemzés eredményei pedig bizonyára majd adnak tanulságot az Európai Bizottság számára is. Másik dolog, amit kiemelnék, és ezt Valli úr már említette, az EFSI projektek Eh, ahogy önök is tudják, sem országkvóta, sem pedig ágazati kvóta nincsen, eh, azon túlmenően, hogy eh, finanszírozásra alkalmasnak kell lenni a projektnek, de hogyha az energiai projekteket nézzük, akkor leginkább megújulók, illetve energiahatékonysági projektek szerepelnek a támogatott projektek között. Igaz persze, hogy vannak más jellegű projektek is, tudom, hogy vannak gázprojektek, persze, én tudom, hogy vannak gázprojektek is, de ami a hosszú távot illeti, és majd ezt is esetleg eh, eh, talán nyilvánosságra is lehet hozni egy ilyen jelentést, eh, az autóágazatban is koncentrálunk a fenntarthatóságra a kikötőknél, illetve a gördülőállománynál, és Noha a fő cél a beruházások előmozdítása, itt a fenntarthatóságra is oda figyelünk. Köszönöm egy eljárási javaslattal élnék. Tehát az év végéig elkészül majd a jelentés a Komlens hivatal részéről, az EBB részéről. Jó lenne, hogyha mi is megkapnánk ezt a jelentést, illetve nyilvánosan hozzáférhető lenne, akkor majd beletekinthetünk, hogy fel kell lépnünk. Nehéz most ezt kijelenteni, hogy mit is kellene máshogyan csinálni. Mindenképpen foglalkozunk továbbra is ezzel a rendszerrel, és talán a gazdasági szakbizottság is tovább foglalkozik ezzel a témával, hiszen nagyobb az illetékesség ebben az ügyben, mint nekünk. Mi az unió pénzügyi érdekeivel foglalkozunk. Tehát a gazdasági szakbizottság talán azt mondja, hogy igen, foglalkozzunk ezzel, mert olyan szempontok is vannak, amelyek a mi gondosságunkat igénylik és a mi hatáskörünkbe tartoznak. Ezért ezzel a javaslattal élnék, hogyha egyetértenek ezzel. ajánl a kolléga. Nos, elnök asszony, azt akartam elmondani, hogy a kasztor kapcsán világosan elhangzott, hogy voltak olyan források, amelyek nem álltak összhangban ezzel a levéllel, vannak itt különféle előrejelzések az FC jelentéssel kapcsolatosan, hogy elkerüljük az ilyen jellegű problémákat, amelyek például a kockázatok kapcsán felmerülhetnek. Talán a következő koordinátori ülésen visszatérhetnénk erre a jelentésre, amivel a frakció élt, hogy egyfajta megelőző tevékenységet folytassunk az esetleges kockázatokkal kapcsolatosan, amelyek a finanszírozandó projektekhez kapcsolódnak. Igen, a koordinátorok ülésén majd foglalkozunk ezzel, mondja az elnök, és megpróbáljuk mindezt működőképesíteni. Köszönöm az eszmecserét, ezzel a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság nyilvános ülésének végére ö, értünk. A nyilvános ülés 15 órakor foglalkozik a földkisajátítások témájában görögországi utazásunk follow foglalkozunk. Akik nem jogosultak az eltülésen való részvételre, kérem, hogy hagyják el az üléstermet, ezzel az ülést berekeztem.